Kedves kollégák, szeretnék mindenkit üdvözölni a, az Agri Szakbizottság mai ülésén. Ma délután kezdjük meg a munkánkat, és holnap folytatjuk majd délelőtt és délután. Azt javaslom, hogy rögtön Kezdjük is meg az ülést, fogadjuk el a napi rendet, hogyha nincs ellenvetés. Tehát amiben nincs ellenvetés, a napi rendet elfogadtuk. Mehetünk is a következő napi rendi ponthoz. Az elnök közleményei következnek a második pont alatt. Ismét szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy az ülésünket a neten is követni lehet, és természetesen nyilvános ez az ülés. 16 nyelvre van, 16 hivatalos nyelvre van tolmácsolás. És akkor további közlemények a második napi rendi pont alatt bizonyára értesültek arról, hogy előkerült egy új javaslat a csütörtöki csúcsa kapcsolatban, ami az MFF-et, a több éves pénzügyi keretet illeti, és bizonyára azt arról is értesültek, hogy a finn javasla, javaslathoz képest, amely a múlt év végén volt aktuális, a mezőgazdaságra fordított keretet további 5 milliárd euróval csökkentenék, és ez azt jelenteni, hogy 2020, 2014-2020 20-as periódushoz képest, hogyha kihagyjuk Nagy-Britanniát, akkor az több mint 53 milliárd eurót jelent. És azt hiszem, sokak nevében mondhatom, hogy ez egy elfogadhatatlan ajánlat, és hogy ezt mindenképpen korrigálni kellene a mezőgazdasági költségvetés nem az a bánya, amit ki kell aknázni a további az új kérések számára szempontjából. A tagállamoknak tehát még egyszer hozzá kéne kellene csapniuk valamit a, a mezőgazdasági költségvetéshez, és nem kellene konkurenciát teremteni az úgynevezett régi és újabb szakpolitikák között. hiszen ez is hozzájárulhatna az unió további klikkesedéséhez. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi MFF javaslat tehát még nem elfogadható. Ez lenne részemről a közlemények sora. És akkor azt is azt javaslom, hogy menjünk is rögtön tovább a harmadik napi rendi ponthoz. Egy prezentációt fogunk meghallgatni két, két jelentéssel kapcsolatban a nyulak jólétéről fog szólni ez az előadás, és az EFSA készítette a háttérben álló tudományos munkát. Ez egy precedens eset, korábbi példa erre még nem volt, tehát arra, hogy konkrétan közvetlenül az EFSA-hoz fordultunk parlamentként, a nyulak jólétével kapcsolatban kértünk egy állásfoglalást, illetve egy tudományos állásfoglalást a nyulak leölésével és elkábítási módszerével kapcsolatban. Két nagyon értékes tanulmány keletkezett az EFSA részéről. És hát nem szaporítom tovább a szót, rögtön át is adom a szót Krik úrnak, aki mindkét tanulmányt most itt be fogja mutatni, és hát természetesen utána meg, lehet, meg lesz a lehetőségük a kérdéség feltevéséhez. Az előadás körülbelül 15 perces lesz. Krik úr, a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a szakbizottságnak különösen, ahogy az elnök már elmondta, ez egy szokatlan forgatókönyv, miszerint a parlament közvetlenül fordul az EFSA-hoz véleménykedására, és ezt nagyon is üdvözöljük mindazok a munkatársak, szakértők, akik ezen dolgoztak. Nagyon örültek, hogy remélhetőleg hasznos véleményt tudnak nyújtani az Európai Parlament felé. Szeretném elismerni a szakértők és a munkatársaink teljesítményét is. Ez, amit itt látni fognak, csak a jéghegy csúcsa, nagyon sok munka van mögötte, eh, az állatjóléti eh, munkacsoport eh, és panel, illetve a szakértők meghallgatása rengeteg munkát jelentett. Röviden fogom áttekinteni az anyagot, nyilván kicsit kapkodni fogok, elnézéseket kérem ezért, át fogok ugrani olyasmit is, amit szerintem már tudnak, hogy minél több idő maradjon a beszélgetésre, és aztán majd rátérünk a végig következtetésekre, a tudományos véleményünkkel kapcsolatban, és természetesen akkor lesz lehetőség majd a megbeszélésre. Nos, gyors áttekintés abban az értelemben, hogy a legutóbbi eredmények azt mutatják, hogy 180 millió nyulat fogyasztunk évente az Európában, és ha a tenyésztésük technológiájára szerint osztjuk el őket, akkor két haradókat hagyományos farmon nevelik, ahol mondjuk kb. 6-800 ezer nőstényről van szó, és kb. 4500 ilyen van Európában. A legnagyobb termesztők, termelők Spanyolország, Franciaország és Olaszország tehát nagyon is centralizált ez tulajdonképpen, de további tíz országban is van valamivel alacsonyabb szintű nyújtenyésztés. És van tíz olyan ország is, ahol gyakorlatilag egyáltalán nincs, és van öt olyan ország, Hollandia, Belgium, Magyarország és egyebek, amelyek tulajdonképpen másodlagos szinten vannak a három nagy termelő, Spanyolország, Franciaország, Olaszország mögött. A feladatunk az volt, hogy foglalkozunk a magas elhullási arányokkal, a kábítási módszerekkel kapcsolatban, az állatjóléttel kapcsolatban. Az első jelentés valójában az állatjóléttel foglalkozik, a farmokon tartott nyulakkal, a második pedig elsősorban a, a farmon tartott nyulak kábításával és lemészállásával, vágásával foglalkozik. Öm, tulajdonképpen az Európai Unióban van általános állatjóléti jogalkotás, de nincs az adott fajra, tehát a nyúlra, házi nyúlra konkretizált, specifikus jóléti törvénykezés. Különböző termelési módszerek léteznek, és ezen emellett van mértőképpen a bio vagy organikus nyúltenyésztési módszer is, ami nem olyan egyszerűen definiálható és más az eltérés, más a helyzet a kábítási módszer között az szerint, hogy emberi fogyasztása szolgál-e a vágás, vagy nem. Az Európai Bizottság ezt megkülönbözteti, és Természetesen a vágási módszereket eh, vizsgáltuk mind az emberi fogyasztásra vágott nyulak esetében, mind pedig abban az esetben, hogyha mondjuk eh, eh, betegségek, járványok megelőzésére, kezelésére kell levágni az állományt helyenként. Több jelentést is megjelentettünk ezzel kapcsolatban. Azt szeretnénk összességében elmondani, hogy mindezek a jelentések teljesen átlátható módon elérhetőek nyilván, nyilvánosan és bárki bármikor elolvashatja őket a szabad idejében. Először is meg kell határoznunk, hogy milyen kategóriákról van szó. Hiszen természetesen nagyon sok különböző kategória van a telepen tartott nyulak esetében is. Itt látjuk a nőstényeket, a hízlaló, hízlalt nyulakat, a tenyész hím egyedeket, a fiatal nyulakat alapvetően három kategóriáról kell beszélnünk, amelyek a legfontosabbak. Ezek a legnagyobbak és a legfontosabbak a létszám szempontjából, tehát ez a három legreprezentatívabb kategória. Aztán amikor a különböző tartásmódokról beszélünk, fontos, hogy különbséget kell az, a nis tenyésztés és a hagyományos tenyésztés mellett. A bevezetőre visszautalva 120 millió 66 százalék hagyományos módon került tenyésztésre, a fennmaradó mennyiség az másodlagos tevékenységként keretényeztése. Három különböző tartásmód van, azt szerint, hogy ketrezben vagy különböző típusú karámokban tartják őket. Vannak olyan rendszerek, ahol részben szabad, lég, szabad ég alatt tartják a nyulakat, kine szabadban. Az illusztrációk <clears throat> talán segítenek ennek a megértésében. Ezek hagyományos ketreces tartású nyulak, bicellulárisnak hívják ezeket, mert gyakran két nyúl van egy ketrecben. Ezek kicsit nagyobbak, ezek a ketrecek, mint egy A4-es papírlap. Körülbelül ekkora mozgástere van a két nyúlnak. Ezek dróthálóból készülnek. Van egy etető és egy itató csecs, amin keresztül a vízhez hozzájutnak. Ezen kívül vannak úgynevezett élménygazdag ketrecek, ez is tróthálóból készül, ugyanakkor vannak műanyag lécek és egy platform, ami műanyagból van, van etető, itató, önitató, önetető. Kicsit hosszabbak is ezek a ketrecek, kis dobozok is vannak ott elől, amely, ahol négy, ahol, ahol a kis nyulak tudnak befészkelni. Aztán vannak emelt karámok vagy ketrecek. Itt elsődlegesen az a megkülönböztető jelleg, hogy nincs mennyezete, tehát nyitott a ketrec, és a falak ki is emelhetőek. Annak érdekében, hogy a nyulak cimborázhassanak egymással. Ez a három hagyományos rendszer. Itt például egy olyan ketrecre van szó, melyet svájci ket, ö, farmokon használnak. Ö, itt körülbelül 56 ö, farm van, amely ezt a módszert használja, ö, és meglehetősen kis ö, számú nyulat tartanak így a nagy telepeken ugye 800-tól 1000-ig terjedő tenyész nőstény van, anyaállat. Tehát ez csak a piacnak egy kicsi részére vonatkozik. Mindenesetre itt van a nyúnak lehetősége arra is, hogy elbújjon, így az állatra jellemző magatartási formák megvalósulhatnak. Ugye a nyúl, ha fél, akkor szeret elbújni, ez csökkenti a stressz szintet ezeket lesz lehetővé teszi ezt. Aztán van itt az a rendszer, ahol részben tető alatt, részben szabad ég alatt vannak a nyulak tartva. Itt általában ki tudnak menni szabad égre, ez nem jelenti azt, hogy legelni tudnak, ez fontos megjegyezni. Nem biztos, hogy a legelőre tudnak kimenni. Nyilván ezt a kiáratot le lehet zárni, de bentről ki lehet menni ebben, és csak két farm van, ahol összesen farmonként 200 anyaállatot tartanak. Tehát ez is egy olyan rendszer, ami van, létezik, működik, de a piacnak nagyon kis részére jellemző. És végül itt van egy úgynevezett biorendszer, ahol mozgatható drótháló ketrecek vannak fölállítva a legelőn, és a lelegelt területről át lehet őket terelni, mozgatni a friss területekre a falak itt is kiemelhetőek, és a nyulak be tudnak menni a fészkelő dobozokba. Ez a konkrét rendszer itt farmonként kb. 50 eh, anyaállat van, és kb. 50 ilyen farmról tudunk Európában. Ezt a listát nem fogom felolvasni önöknek, de megnéztük, hogy mik a jóléti következményei eh, ezeknek. És megnéztük, hogy, hogy eh, például az állatok magatartásával kapcsolatban mi a, a helyzet. Ugye van, hogy az állat vállalatok eh, kevesebbet tudnak mozogni, vagy többet. Eh, van egy háromugrásos szabály, <clears throat> ami szerint a nyúlnak meg kell engedni, hogy legalább háromat tudjon ugorni a <clears throat> ketrecen keresztül kasul, és hogyha ez nincs meg, akkor az problémás. Eh, ugye, hogyha fertőzések vannak, ha a hátsó, ugye nyúlnak a hátsó lábukon ülnek, általában a hátsó lábak kapnak fertőzéseseket, hiszen az van leginkább kitéve a, a dörzsölődésnek, és ott látható leginkább a, a probléma. Tehát ezeket a jóli, állatjóléti következményeket néztük meg, eh, ahol eh, <clears throat> ezen kívül ugye a nyulak rákcsának, eh, ha van bent legalább egy fadarab, akkor a nyulak tudják azt rákcsálni. Ahol megnéztük a e, szociális magatársas, társas, társas magatartásokat is, a nyulak szeretnek össze bújni gyakran a napuk, napjuk akár 50%-át is összebújva töltik. Ez egy részt természetes, más részt attól függetlenül, hogy szeretnek összebújni, hát ettől függetlenül mozgásra is szükségük van. És nyilván a drót ketrec ebből a szempontból is következményekkel jár bőrsérülések, a kisnyilak esetében bőrgyulladásos állapotok, és nyilván előfordul az is, hogy nem kapnak elegedő táplálékot akár az egyetfejlődéshez, akár a vemhesség során. Mindezt elmondjuk az állásfoglalásban. Természetesen 2018 márciusában megjelent az anyag nagy része, akkor nagyon kevés még mindig az adat, mondjuk sokkal több van, mint 15 évvel ezelőtt, ugye 2005-ben már készítettünk egy véleményt egy nyújtatásról, de még mindig nagyon kevés adat van ezzel a szektorral kapcsolatban, ezért igyekeztünk, az volt a megközelítésünk, hogy hívjuk be a szakértőket, és próbáljuk meg kiszedni belőlük a tudásukat, kérdőmű évek kihűdésével majd ezeket az információkat összegyűjtöttük, tehát a szakértőket is összehívtuk, és igyekeztünk az információt elrendezni. Azt szerint, hogy melyik tartási módnak mik az előnyei, hátrányai. Nézzük, mik a végkövetkeztetéseink gyorsan. A különböző oszlopok a hat tartási módot jellemzik, és minél magasabb az oszlop, annál negatívabb bak a jóléti következmények, tehát annál a nyúlnak magyarul. E, azt látjuk, hogy a hagyományos ketrecek, nem túl meglepő ez valószínűleg, um, alacsonyabb jóléti uh, teljesítmény jellemezhetőek, tehát az, a, a, az anyaállatok e, jóléte az itt rosszabb. Ugyanakkor a többi tartási mód között uh, statisztikailag jelentős különbséges, szignifikáns különbséget nem uh, lehetett uh, produkálni. Megnéztük a növendéknyulak helyzetét is. Itt egyértelmű az, hogy a megemelt ketrecek, a vertikálisan tagolt ketrecek, amelyeknek a teteje például nincs, és ahol a válaszfalakat ki lehet venni, ezek egyértelműen jót tesznek a növendék nyulaknak. Aztán megnéztük az kis nyulakat, a fiatal nyulakat, ahol a jólét ti problémák jobban jelentkeznek a szabad ég alatti tartása esetén érdekes módon. A kisnyilaknak szüksége van a védelemre, a hideg és a meleggel szemben. A meleg is és a hideg is olyan stresszt jelent, amit ellen védeni kell a nyulat, és ezt valójában a beltérben lehet kezelni. Beltérben viszont az emelt vertikális öntagolt ketrecek eh, jelentik a eh, jobb megoldást. Konkrétan megnéztük a bio nyúltenyészeteket is, ahol nagyon nehéz megtalálni, hogy megállapítani, hogy mi is az összességében a végkövetkeztetés, mert a rendszerek nagyon eltérőek, de általában ebben megalapodtunk, hogy az állatjóléti eh, helyzet jobb, ugyanakkor érdemes javaslatokkal előállni, például érdemes csökkenteni a hideg stressz, meleg stresszet, érdemes a, a higiéniát jobban föntartani, és érdemes minimalizálni a ragadozóktól való félelmet, és az kivált a stresszet. Ugye nyilván a téren tartott nyulak esetében ez fölmerül. A második jelentés az emberi célra vágott állatok a kábítása és levágása módszerek, kábítási módszerek szerint indikátorokat határoztunk meg, hogyan állapítható meg, hogy a nyújt adatánál van, vagy nincs, elpusztult, vagy még él. És figyelembe vettük a kivéreztetést, a kábítást, a vágást, a rakodást. Itt van az a kép, ami mutatja, hogy hogy néz ki a dolog, amikor megérkeznek a nyulak, a ketrecek egymás tetején vannak rétegezve, és utána pihentetőbe vannak téve a nyulak a levágás előtt. Itt egy illusztráció a vágásról, még mielőtt a bontásra sor kerülne. Talán fontos információ itt az, hogy a kábítás és a vágás között általában 5-10 másodperc telik el, és az jó is, hogyha ez ilyen rövid. Aztán a kábítási módszerek esetében két fő módszer van, az egyik az elektromos, a másik a mechanikus kábítás. Mind a kettő lefogja a nyulat, itt láthatóak az ábrák, a javaslatokkal együtt, és ezzel zárom is lassan. Nyilván meghatározhatók az indikátorok, például a kornea reakció, tehát ha megtapogatjuk a szemgolyóját, akkor az állatnak a pupillája változik átmérőben, és így tovább. Ezek mutatják, ezek a tesztek mutatják azt, hogy a nyulak kábultak vagy nem, és hogyha bármiféle tudatosságnak a nyomát látjuk, akkor be kell avatkozni, és meg kell ismételni a kábítást. Ezzel tulajdonképpen egy perccel kifutottam az időmből, de önöknek átadom a lehetőséget a vitára. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, vielen herzlichen Dank! Köszönöm szépen, Kricz úr, az előadást, a két tanulmány bemutatását, és már láttam egy-két jelentkezőt, aki szeretne kérdést feltenni. Úgyhogy valamennyi kollégának egy perc, 30 másodpercre adom meg a szót, és Aguilar kollégával kezdünk. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm az EFSA-nak ezért a bemutatóért őszintén szóval mindig is megbíztam ennek az ügynökségnek az eredményeiben, tanulmányaiban, attól függetlenül, hogy a glifozáttal foglalkoznak, vagy valami ö, gémanipulált termékkel foglalkoznak, vagy nyulakkal foglalkoznak. Nos, az Európai Unió egyértelműen szerep, vezető szerepet vállal a nyulak jól és az állatok jól kapcsolatban világszerte, azonban szeretném azt látni, hogy hát elmondani, hogy Spanyolországban jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy egyrészt a, a vegyi anyagok, drogok használatát csökkentsék, másrészt összeegyeztessék az állatjólétet a termelékenységgel, illetve a jövedelmezőséggel. És hasznos lenne egy pillantást vetni arra, hogy szomszédaink mit csinálnak, például mondjuk Marokkó, ahol önök is tudják, azokat a ketreceket, amelyeket mi már nem használhatunk tovább, azokat átviszik Marrakesbe, illetve Marokkóba, és egészen más normák szerint használják őket. Erre is érdemes lenne egy pillantást vetni. Köszönöm szépen, Spurek kolléga következik. Uh, thank you, Mr. Chair. The EU is the second... Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU Kína után a második legnagyobb termelő a tagállamok 180 millió nyulat tenyésztenek évente a húsfogyasztásra, és az egyik legkomolyabb jóléti probléma az az, hogy a nyulak kicsiket recekben vannak, és nem tudnak mozogni. Ennél a papírlapnál is kisebb az egy nyúlra jutó terület. A kutatásból kiderül, hogy ezeknek a ketreceknek a betétása nem elég önmagában gyakorlatilag a, korlátozni kell a változtatott szerkezetű ketrecek használatát is, ahol szintén kevés az egy nyúlra jutó hely, így tudjuk a nyulak sérülését is csökkenteni. A kérdésem az az, hogy az ilyenfajta ketrecekben tenyésztett nyúlak jóléte nevezhetőek nem kielégítőnek, különösen, hogyha a többi rendszert megnézzük, amelyeket önök is elemeztek a tanulmányokban. A kollégin. Köszönöm szépen, Házakamp kolléga következik. Thanks to EFSA. Köszönöm szépen, és köszönöm az EFSA-nak a bemutatót. Megdöbbentett engem, amikor elolvastam az európai gazdaságokban a nyulak jólétéről szóló tanulmányt, és az önök bemutatója után is még mindig aggaszt engem a helyzet. Meg tudják-e erősíteni, hogy a nyulak jóléte és egészsége nagyon rossz helyzetben van, és az állatok több mint 10%-a elpusztul. A kedrecekben tartott állatoknak a lába meg kisebesedik, és a gazdaságokban a beteg vagy gyenge nyulakat úgy ölik meg, hogy akár ollóval vagy késsel vágják le a fejüket, elektromos árammal ölik meg őket, vagy egyszerűen csak a falhoz vágják őket, a falhoz csapják őket. Meg tudják azt erősíteni, hogy még a nyulakra szakosodott vágóhidakon sem garantálják az állatok jólétét. szép biztoshoz intéztem egy kérdést néhány héttel ezelőtt, de sajnos nem reagált erre. Azonban szeretném tudni, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja. A bizottság hajlandó-e lépni, ahogy azt mi hangsúlyoztuk az állásfoglalásunkban. A jelenlegi helyzet ugyanis elfogadhatatlan. Egyetértenek azzal, hogy itt az ideje, hogy a ketreceket megszüntessük, és szabaddá tegyük ezeket a szegény állatokat. Köszönöm ki szépen, Wiener kolléga következik. Tessék. Ja, Köszönöm szépen. Köszönöm az EFSA-nak a prezentációt. Sokkolt a prezentáció tartalma, főleg ami a, a szállítási feltételeket illeti. És az első kérdésem az lenne, hogy van-e olyan, vannak-e olyan szabályok, amelyek a nyulak szállítását ö, ö, szabályozzák, amelyeket figyelembe lehet venni. A következő kérdésem az az lenne, hogy hát olvastam a, a, a tanulmányokat, és úgy tűnik a legnagyobb probléma valóban a mozgás szegény életmód a nyulak esetében, úgyhogy azt, ke- azt a következtetést kell levonni, hogy be kell tiltani valamennyi, valamennyi ketrec használatát, and the cage age van egy ilyen mozgalom is, és hát a kérdésem még az lenne, hogy a bizottság hajlandó-e a tanulmányok publikálása után a nyulaketrecben tartását betiltani. Elnök, köszönöm szépen! Az EFSA ül elő, és nem az, e az Európai Bizottság. És most Gerero kollégái a szót tessék. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik egyértelmű az, hogy ilyen jellegű rendszerekben semmiféleképpen nem valósul meg az állatok jóléte. Szeretném kérdezni, hogy az EFSA az adatok hiányát hogyan ítéli meg. Tehát, hogyha nem, nem állnak rendelkezésre adatok, az annak köszönhető, hogy az üzemek nem közvetítik őket, vagy pedig vannak adatok, csak nem lehet hozzájuk férni. Tehát mi az oka az, adat, az adatok hiányának, és hogyan lehetne egy olyan rendszert kiépíteni, ami kevésbé brutális, hiszen a képek alapján ezt a, a képek ezt a benyomást keltették. Portugália és Spanyolország is még nagyon sok feladat előtt áll, annak érdekében, hogy javítsa az állatok jólétét, és úgy gondolom, hogy nagyon sok aggályra van og, viszont még nem is túlzok, hogyha ezt mondom. Köszönöm szépen, mondja az elnök Szender kolléga. Euh. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az EFSA-nak, hogy megvilágították ezt a témát ilyen sajátosan, és én is szeretnék három kérdést feltenni. Az első kérdés, ugye jelezték, hogy nehéz volt információra szert tenniük. El tudnák mondani, hogy mi volt ennek az oka, miért ütköztek nehézségekbe az adagyűjtés során? Második kérdés. Ami a tenyésztés körülményeit illeti, ugye beszéltek öt országról, amely a leg, le, leginkább jellemző, a nagy mennyiségű tenyésztés. Találtak-e ezen tagállamok között különbségeket? És az utolsó kérdésem, ugye említettek, említették ezt az öt lényegi termelő országot, mivel ennyire kicsi ezeknek az országoknak a száma, ez vajon igazolja-e azt az önök véleménye szerint, hm, önöket kérdezem, hogy legyen külön specifikus jogszabály, vagy uh, tudunk úgy működni, hogy a meglévő jogszabályi keretek között maradunk. Én csak arról tudok beszámolni, amit a legjobban ismerek. A saját hazámban látogattam el nem régiben tenyészetekbe. Én azt látom, hogy a fiatal gazdák, akár nők is, nagyon igyekeznek, hogy a nyulak jólétét biztosítsák, és nagyon fogékonyak erre a témára. Köszönöm szépen. Nagyhel kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen. Az EFSA azt a következtetést vonja le, hogy a nyulak, a felnőtt nyulak jóléte a jelenlegi, eh, jelenleg használt hagyományos ketrec, ketrecekben nem valósul meg. Tehát ezt a következtetést vonják le. Nem lehet valamit tenni, hogy ezt javítsuk, ezt a helyzetet? Hát ebben az esetben konkrét bizonyítékaink vannak, és már két évvel ezelőtt szó volt a rendeletről, szerettünk volna egy rendeletet megvalósítani a, a nyurak jóléte érdekében, és még egyszer mondom, ismét rámutatott egy európai ügynökség arra, hogy, hogy cselekedni kellene ezen a területen. Éppen ezért azt remélem, és meg is szólítom valamennyi kollégámat, hogyha még egyszer napirendre kerül ez a téma, akkor a jövőnek megfelelően tudjunk gondolkodni az ügyben. Köszönöm szépen, Agilára a kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az EFSA képviselőinek is a tanulmányt, nagyon jól sikerült. Az állattartással kapcsolatban nagyon sok probléma vetődik fel, és nagyon sok hazugság is terjeng, illetve nagy a tudatlanság. Nagyon sok kolléga már rámutatott erre, és hát van, aki csak a tévéből szerzi az információit, van, aki személyesen győződik meg a gyakorlatokról. Én spanyol vagyok egyébként, ismerem ezeket az üzemeket, és látom, hogy milyen pozitív fejlemények valósulnak meg. Tehát történtek pozitív fejlemények, az állattartásban, a nyúltartásban. nos a nyulak kistermetű állatok, kevesebb antibiotikumot adnak nekik, könnyebben elkerülhetőek a betegségek. Tehát javult, javult az áll a nyulak tartása, viszont vannak még feladatok. A kollégáim nagy részével nem értek egyet, nem hiszem, hogy annyira szörnyű lenne a helyzet. A kollégák egy része csak fotókat látott, vagy tévét nézett, és nem személyesen győződött meg a nyúltartás körülményeiről. Megvizsgáltak tehát különböző üzene, üzemeket. Az lenne kérdésem, hogy hogyan történt ez a vizsgálat, elmentek-e közvetlenül a, a helyekre, vagy hogy szerezték be az információkat? A mezőgazdasági minisztériumoknál is nagyon sok az információ, úgyhogy nem értem azt, hogy hogy lehet nehezen hozzáférni ezekhez. Köszönöm szépen, Dávid kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen nem az a célunk, hogy a nyúltenyésztést magát betiltsuk, hanem a körülményeket szeretnénk javítani, a tenyésztés körülményeit. Tehát milyen pozitív javaslatokkal lehetne élni ezen gazdaságok részére. És nem szabad megfeledkeznünk a gazdasági szempontokról sem. A, az ilyen ö, gazdaságoknak életképeseknek kell lenniük gazdasági szempontból is, és nyilván a nyúlhús fogyasztói ára is megfizethető kell, hogy legyen. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nagyon sok kis méretű tenyészet van, ahol a gazdák egyedül dolgoznak, a bizottság ő rájuk is ki akarja terjeszteni a szabályozást? Köszönöm szépen, én most nem látok mást szót kérni. Ez helyén való ez a megállapítás? Rendben, akkor rá is térhetünk a válaszokra, de előtte még röviden megadnám a bizottságnak is a szót, Kristen von Hagen asszony, asszony szó, tehát tessék. Ja, schönen guten Tag. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Tulajdonképpen nem készültünk itt a kérdések megválaszolására, azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk ezt az előadást, úgyhogy nincs mandátumom arra vonatkozóan, hogy kérdésekre válaszolhassak, viszont természetesen érdeklődéssel figyeltük az előadást, és amennyiben kérdések merülnek fel, ezeket szívesen továbbadom a, a feletteseimnek. Elnök, köszönöm szépen. Nagyhel asszony, Nagyhel asszony, ez egy teljesen valid álláspont, tehát hogyha nem kapott a bizottság képviselője mandátumot arra, hogy kérdésekre válaszoljon, akkor, akkor ezt így ilyen formában el kell fogadnunk. Most akkor rákér, rátérnék a válaszok, a válaszok uh, körére. Az EFSA két képviselője valószínűleg, valószínűleg megosztja egymás közt a válaszadás feladatát. Please excuse me if some of the aspects that you have brought up. Biztos megpróbáljuk de azért elnézést kérek, hogyha olyan területekre nem tudok kitérni, amelyek a mi területünkön túlnyúlnak. Ugye jogszabályok érintik ezeket, nagyon világos, hogy el kell választani a hatásköröket, az EFSA a kockázatokat méri fel, tehát a testületünknek ez a feladata. A kérdéseket megválaszoljuk, a bizottságtól, a tagállamoktól érkező kérdéseket és ajánlásokat is tehetünk, de nem áll hatalmunkban semmifajta ö, jogszabályi javaslatot tenni, ami ugye a bizottság feladata, ahogy ennek lennie is kell. Hát jegyzeteltem sokat a kérdések alatt, és remélem, hogy a témákat sikerül csoportosítanom. Az első, a legnehezebb téma, ugye az intenzív gazdálkodás kérdése. Nyilván nem kétséges, hogy minél intenzívebb a tenyésztés, annál nyereségesebb, bár ez nem mindig van így szükségszerűen, annál több aggály merül fel az állatok jólétével kapcsolatban, és annál több kompromisszumot kell kötni az állat jólét terén. Hallottuk ugye a megfizethetőséget, illetve az gazdasági életképességet, stb. Nem az EFSA-nak kell ilyen döntéseket meghozni, de az igaz, hogy mindegy, hogy milyen állatfaj tenyésztéséről van szó, a természeti környezetéből kiszakítjuk ezt a fajt, és ennek negatív jólétbeli következményei lehetnek. És ha már a jólétnél tartunk, akkor konkrét aspektusokra is kitérek, mert kaptam egy nagyon konkrét kérdést, ugye az átalakított ketrecekkel kapcsolatban. Nem tudom, ugye felmerült, hogy ezeket is be kellene -e tiltani. A megemelt ketrecek azok nem ezek a feljavított ketrecek, hanem ugye ezek volt, ez volt az a fajta, ahol a legjobb állapotban vannak a nyulak, tehát itt nincs olyan sok negatív következmény, mint a kicsi hagyományos ketrecekben, de ez nem jelenti azt, hogy ezek ideálisak, persze. Ez csak annyit jelent, hogy nem ugyanolyan súlyos, nem ugyanannyi negatív következménnyel kell szembenézni. És Házenkamp asszonynak mondom, megnézzük, amit láttunk, ugye a 10% a normál magatartás, és így tovább erről beszéltem, ez ugye arra felé halad. Feltették a kérdést, hogy honnan kaptuk az információkat, az Agrárminisztériumot is említették. Az Agrárminisztériumnak nincsenek részletes tenyésztési adatai az egyes gazdaságokban tenyésztett nyulakról egyenként, tehát ezeket nem tudtuk megvizsgálni, hanem szakértőkkel beszéltünk, akik nyúltenyésztő szakértők, és ezeken a, ezekben a gazdaságokban is tevékenykednek, tehát őket kerestük meg, velük készítettünk felmérést, és egy rangsort, és statisztikai jellemzést készítettünk, és ez adta az eredményt, amivel előálltunk. A hagyományos ketrecek magassága ugye korlátozott, ez a legrosszabb a jólét szempontjából, viszont pontos számadataink minden egyes számra nincsenek. Azért, mert nagyon eltérő a helyzet az egyes gazdaságok között, de még a tenyésztési rendszerek között is. Tehát afelől biztosíthatom önöket, hogy ilyenfajta számadatok nem fordulnak elő egy rendszerben, nem tudom biztosítani önöket. Tehát lehet, hogy ezek a számadatok igazak egy-egy gazdaságra, másút pedig sokkal kevesebb a negatív következmény. Aztán a szállításról is kaptam kérdést, illetve a szabályokról nincsenek ilyenek tulajdonképpen. Úgyhogy itt megint csak ezt a világos választ tudom adni. Aztán Ugye mi sem egy tudományos elefántcsontoronyban ülünk, és nem tudjuk, hogy mi zajlik, hanem azért a helyszínen is ott vagyunk, és fel is tesznek kérdéseket, mi készen is állunk hogy választ adjunk, de egyelőre nem tudok a ketrec életkorról megfogalmazott kérdésre választ adni. Aztán ugye a módszerek és a rezisztencia, a gyógyszerrezisztencia témája is a bizottság az egyes országok között talált különbségeket, de nem vizsgáltuk ezt részletesebben, mert nem volt erre meghatalmazásunk, erre nem kértek föl bennünket, hogy ezt megtegyük, de állategészségügyi szempontból az antimikrobiális ellenállást meg kell vizsgálni. Tudni kell, hogy milyen tényezők rontják vagy erősítik ezt, ez az információ a mi hasznunkra is válik, tehát az emberek hasznára is válik. És a jogszabálya kapcsolatos kérdésre elnézést kérek, hogy nem válaszolok, de tényleg ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Túllépnénk a hatáskörünket, hogyha most EFSA-ként ilyen jogszabályi javaslatokat tennénk. Az információs kérdésre tehát válaszoltam, a jóléttel kapcsolatos kérdések, igen, én eh, csak egyet tudok érteni azokkal, akik azt mondták, hogy a hagyományos ketrecek eh, rosszak, és hát amit eh, láttunk, és amit be is mutattunk önöknek, az az, hogy rosszabbak az összes többinél. Tehát ez világos, és ezt a statisztika is kimutatta. Ezért vagyunk itt, hogy ezt elmondjuk, hogy nagyon világosan látható a különbség és talán ezzel a legtöbb észrevételre reagáltam is. De kollégámat kérdezem, hogy ha ki akarja egészíteni az elhangzottakat, akkor tegye meg. Igen, volt kérdés arra vonatkozóan, hogy a felmérésen keresztül miért volt nehéz információt kapni, illetve hogy kik válaszoltak erre, kiket céloztunk meg. Ezt a kérdést én meg tudom válaszolni Először is ugye, ahogy láttuk, nagyon különböző rendszereket használtak Európában, és először azt próbáltuk meg, hogy leszűkítsük ezt a széles skálát hat vizsgált rendszerre. A másik ugye, hogy maga a felmérés angol nyelven van, nincs arra kapacitásunk, hogy az összes európai nyelvre lefordítsuk ezt. Ez egy picit nehézséget okoz, már a tekintetben, hogy kik lehetnek a lehetséges válaszadók. Ugye nyilván egy gazda nem feltétlen beszéli az angol nyelvet ilyen szinten, vagy akár a kérdés típusok miatt sincs abban a helyzetben, hogy ilyen technikai vagy tudományos kérdésekre részletes választ adjon. A jóléti következményekkel kapcsolatban ugye voltak kérdések, és becsléseket is kértünk ezeknek az előfordulására, tehát ez egyfajta statisztikai jellegű adatgyűjtés, súlyosság, előfordulások száma, időtartam és így tovább. Ráadásul elég hosszú is a kérdőív, ami miatt nehéz lehetett kitölteni. Tehát hatékonyabb az, hogyha mondjuk az állatorvos, aki körbejár és az állatok egészségét vizsgálja, illetve a konzultánsok, akiket az ágazat alkalmaz, és segítséget nyújtanak a gazdáknak, töltik ezt ki. Volt még egy utolsó kérdés, amit kihagytam, ez pedig a tagállamok közötti különbségekre vonatkozott. Igen, itt azt szerettem volna mondani, hogy vannak különbségek a tagállamok, a jogszabályban is, tehát az egyes tagállamok szabályozása is eltér egymástól. Ezek egyébként tükrözik a különböző hagyományokat. Tehát például a déli országokban a nyulakat szívesebben hagyják soványabban, kisebb súlyjal, még más tagállamokban nagyobb súlyúra hízlalják őket. Részben a hagyományok, részben a piac, részben a jogszabályok befolyásolják ezt. Ugye vannak olyan tagállamok, amelyek csak felnevelik ezeket, és aztán tenyésztésre exportálják az állatokat. Nyilván itt más az egész rendszer, mint azonban az országokban, amelyek arra szakosodnak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt felhízlalják az állatokat, hogy aztán a vágóhídra küldhessék őket a három nagy tagállamot említették, Spanyolország ebben a sorrendben 49 millió, Franciaország 28,5 és Olaszország kb. 24 millió nyullal. Köszönöm szépen. Aguilera kolléga szeretne még egyet kérdezni, és Hazakam kolléga is, illetve Wiener asszony. Fél percet adok mindenkinek. Köszönöm, egy konkrét kérdés ebből a 88 létesítményből, és ugye Spanyolország, Franciaország vagy Olaszország, amelyek a legnagyobb termesztő tenyésztői nyulaknak, milyen válaszokat kaptak ott? Ugye ezek nem angol nyelvű országok. Érdekelne, hogy hány embernek küldtek ki angol nyelvű kérdőíveket, és hányan válaszoltak, hogy ilyen fontos? Ezekem kolléga. Chairman, um, I asked a question. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Um, tehát a levágással kapcsolatban tettem fel egy kérdést, és nem reagált erre a kérdésemre. A prezentációjában a vágóhídai levágásról beszélt és azt szeretném kérdezni, hogy valóban aktuálisak-e azok a levágási módok, amelyeket említettem, tehát hogy a falhoz vágják a nyulakat, vagy levágják a fejüket. Köszönöm szépen, én is szeretnék még egy kérdést feltenni, egy utólagos kérdést. A nyelvi zavarral kapcsolatban is szeretnék érdeklődni. Ugye elhangzott az, hogy angolul volt a kérdőív, és nagyon sokan talán nem értették ezt a nyelvet Éppen ezért állatorvosokhoz fordultak, és az ágazati tanácsadókhoz, és e-, erre kérdeznék rá, hogy milyen tanácsadókról is van itt konkrétan szó, lehet, hogy elfogultak. Köszönöm szépen. Akkor megkérném Krix urat, hogy a három utólag feltett kérdésre reagáljon. Uh, uh, about the survey, um... Először is a felmentésről, ez a felmérésről, ez az utolsó kérdés, ugye? Eh, az utasításokat fordították le eh, olaszra, spanyolra és franciára, csak ezekre a nyelvekre, majd maga a fölmérés az angol nyelven eh, került kitöltésre, tehát a saját anyanyelvén olvashatták el az utasításokat a válaszolók, és ezután töltötték ki angolul a kérdőívet. Ami a tanácsadókat illeti, Itt ketrec előállítókról volt szó, karám takarmánygyártókról, előállítókról, olyan szakemberekről, akik tanácsadással látják el a farmokat, az állattartókat, magukat. És a válaszadók nagy része egyetemi kutató volt. Ami pedig eh, a konkrét számokat illeti Spanyolország esetében, eh, pontos számokat nem tudok most adni, nincs nálam eh, ez az adatbázis, utána kellene járnom. Közbeszólás a következő két hétben meg tudjuk adni ezeket az adatokat, hiszen csak fel kell lapoznunk a kutatás eredményeinket. De megengedik, akkor a beszélhetünk ugye a farmon levágott állatokról is, és nem tudom megerősíteni azt, hogy az ön által felsorolt módszerek nem fordulnak elő, tehát az állatok fejének levágása késsel, lollóval, az állatok falhoz csapása, hogy a fejük koponya zúzódás által kiváltott halál érdekében, és így tovább. Van lehetőség, előfordulhat, hogy ezek előfordulnak, és van lehetőség ennek ellenőrzésére is mindesetre. A legjobb megfogalmazás itt a fejre mért tervezett halálos trauma azt nem tudjuk megerősíteni, hogy ez nem fordul elő. És azt hiszem, hogy ezzel eleget is mondtam. Ez egy olyan történet, ahol szembe kell néznünk azzal, hogy ez a termelési módnak a része, az egész intenzív állattenyésztésnek a velejárója. Ami a válaszadókat illeti, nem iparági tanácsadókat kértünk fel valahogy a tolmácsolás során ez elcsúszhatott, hanem olyan szakembereket, akik valóban nagyon sok farmot látogatnak, és tanácsot adnak és sertéstartóknak, baromfitartóknak, nyújtartóknak, állategészségügyi, állattartási szempontból, és ők voltak a válaszadók részben, és meggyőződésem észszerű keretek között, hogy nem elfogultak az iparág iránt, hanem eh, állatorvosok alapvetően, és eh, társzerű választ adnak a, a társzerű következményekkel kapcsolatban. A kérdés eh, ugyanis az volt feléjük, hogy, hogy az állatartási módokat helyezzék sorrendbe azt szerint, hogy melyiknek milyen mértékű állatjóléti következményei vannak és ennek alapján értünk el a saját végkövetkeztetéseinkre és ajánlásainkra. Köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot meg is tárgyaltuk. Köszönöm szépen az EFSA képviselőinek, hogy itt megjelentek és előadást tartottak. Köszönöm szépen, hogy reagáltak a kérdésekre, és Aguilera asszony, Aguilera kolléga még kap választ a a spanyol helyzetet illetően feltett kérdésére. Mehetünk akkor a következő napi rendi pontra. Itt is egy tanulmányról hallhatunk, amely termelői szervezetekről készült. Szkennel úr lesz majd az előadónk. és jön is fel a pódiumra. Mindannyian tudják, hogy a bizottság múlt év októberében közétett egy tanulmányt a termelői szervezetek létrehozásáról, tevékenységéről és a támogatási lehetőségekről. Ezt a tanulmányt 2017-ben kezdték el, 15 hónapos volt és az európai gazdasági csoport, European Economic Interest Group készítette más szervezetekkel együtt ezt a tanulmányt. Szkanel urat kérném akkor meg, hogy tartsa meg az előadását, mutassa be ezt a szóban forgó tanulmányt. 10-15 perc áll rendelkezésére, és utána majd a kérdéseket feltetik a kollégák. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, this particular study I should... Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a parlamentnek köszönhetjük azt, hogy ez a munka egyáltalán megkezdődhetett. A bizottság örömmel szervezte meg ezt a munkát nagyon nagy mértékben kiegészíti ez azt a munkát, amelyet egyébként a mezőgazdasági piaca eh, foglalkozó úgynevezett Task Force eh, különítmény eh, végzett. Múlt héten Strangsburgban beszéltünk erről bizonyára, és emlékszik. Tehát meg kell néznünk, hogy hogy tudjuk az élelmiszer láncban a termelők szerepét megerősíteni. Ez a különleges testület három főcsapási rend határozott meg, az egyik az a UTP direktíva, a kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó direktíva, a másik az élelmiszerlánc átláthatóságának fokozása, a harmadik pedig a termelői szerkez, szervezetek megerősítése. Úgy gondolom, hogy ez a tanulmány ebből a szempontból rendkívül hasznos de személyes meglátásom szerint azért is hasznos, mert most várjuk ugye a mezőről az asztalra Farm to Fork közlemény kiadását. Nagyon jó elemzést ad ez az anyag arról a háttérről, hogy milyen termelői szervezetek léteznek, milyen ágazatokban működnek ezek, milyen összetételi a tagságuk, melyek az erősségeik, melyek a gyengéik, milyen okokból döntenek úgy a tagok, a, a gazdálkodók, hogy tagok lesznek, vagy nem lesznek tagok, és így tovább. Úgy gondolom hasznos statisztikákat is említhetünk ebből a szempontból. Először is kb. több mint 40 ezer e, e, ilyen szervezet van az Európai Unióban, ezeknek eh, körülbelül fele eh, szövetkezett másik fele eh, termelői szervezet. Ennek a csak egy körülbelül fele az, amely elismert termelői szervezet a CMO szabályzáson belül. A tagállamokon végigmenve egészen mások a szabályok, Eh, körülbelül 70%-uk a szervezeteknek helyezkedik el Németországban, eh, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban, és azok az ágazatok, ahol ezek a szervezetek működnek, azok is eh, elég nagy eltérés mutatnak. Például az összes szervezetnek több mint fele élelmiszer és zöldség ágazatban dolgozik, működik, de gyakorlatilag a, a CMON a közös piaci szervezetekre vonatkozó rendelkezéseken belül minden ágazatban megjelennek, azzal együtt, hogy elsősorban élelmiszer és zöldségtermelés terén, de előfordulnak a tej, a hús, olívaolaj, cukor és összes többi ágazatban is. A teljes ellátási láncra kell figyelemmel lennünk, mert lényegében az a helyzet, ahol mondjuk 10 millió mezőgazdasági telep van az EU-ban. Ezek leggyakrabban egyéni gazdálkodók, akik a lánc legalján van, és fölfelé vertikálisan egyre keskenyebb a, ez a csatorna, és összességében 500 millió körüli fogyasztó van az egyenlet másik oldalán és ezért érdemes megerősíteni az első szintű termelőknek a hely, szerepét a lánc mentén, és ebből a szempontból kell áttekinteni, hogy mik az előnyei a tagságnak. Először is a gyakorlatban a termelői szervezetekben dolgozó gazdálkodók magasabb árat kapnak a termékükért, mint a nem tagok. Ez meg is magyarázza, hogy miért van olyan nagy szerepük, különösen a, a, a kiemelkedően fontos szektorokban hiszen itt közvetlenül, mondjuk Franciaországban a paradicsom ágazat igen koncentrált a termelői szervezetek szempontjából, és ez tükröződik is abban, hogy sokkal magasabb az ára Franciaországban a paradicsomnak, mint más tagállamokban ez igaz számos más tagállamban, eh, mondjuk az alma eh, termelése eh, kapcsán. A, egyéb ugye, előnyöket jelenthet például a méregazdaságosság, ez is nyilvánvaló, minél több tagunk van, annál nagyobb a szervezet, annál jobban ki lehet használni a közös erőnket, úgymond a szolgáltatások és az áruk beszerzése kapcsán a betakarítás szervezése, a, a, a forgalmazás szervezése, és így tovább, és így tovább területén. Az elismert termelői szervezetek egyik előnye az, hogy jobban tudják kezelni a válságokat, hiszen megvan az ehhez szükséges méretgazdaságosságuk, és gyakran akár biztosítást is tudnak kötni annak érdekében, hogy a, mondjuk a, a, a rossz betakarítás, rossz termésű években, vagy a betegségek kitörése esetén valamilyen módon kárpotolják a termelőket. Előnyt jelent az, hogy, hogy aki a ilyen termelői szervezetek tagjai, azok adott esetben olcsóban jutnak hozzá a az engedélyekhez, például a híres Pink Lady nevű alma varietás, alma fajta termesztéséhez egy magánembernek, magánvállalkozónak meg kell szerezni a termelői engedélyt, és ez lényegesen olcsóbb akkor, hogyha ezt egy termelői szervezet keretein belül szerzi meg. A, tudomány, a tanulmány arra is rámutatott, hogy gyakran verseny van a termelői szervezetekbe tartozó termelők és a nem oda tartozó termelők között, és gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a verseny jót tesz a fogyasztóknak is, tehát mindenki csak nyer vele. Ezen kívül további vonalkozásokat is vizsgálhatunk az EU keretén belül. <clears throat> vannak olyan versenyrendelkezések, illetve CMO rendeletben szereplő rendelkezések, amelyek alól felmentést kapnak a termelői szervezetek élelmiszerek és zöldségek esetében például, illetve az illetékes hatóságokkal szemben is magasabb a presztízsük, vagy az Európai Uniós szolgálatokkal szemben is, hogyha mondjuk a földrezi jelölésekről beszélünk, akkor könnyebb nekik eljárni, mint a független termelőknek. Van persze háttéri, van persze hátránya is a tagságnak, nyilván ennek van egy bizonyos költsége, nyilvánvalóan pénzbe kerül az ilyen szervezeteket működtetni, és ezt természetesen a tagoknak kell vagy egy kivetett kötelezettség formájában, vagy tagsági díjként fizetnie. És sok olyan gazdálkodó van, aki inkább egyedül próbál boldogulni, és természetesen vannak olyan hatások is, hogyha egy épít, hogyha egy termelői szervezeten belül vannak hatékonyabb és kevésbé hatékony tagok is, akkor nyilván a hatékonyabbak azok, akik a terhet nagyobb részét fölvállalják, a kevésbé termelékeny tagokat maga után, maguk után húzzák tulajdonképpen. Ezen kívül a termelő ágazatokban is előfordul egyfajta konzervativizmus, akár ezeknek a szervezetnek az irányításában is, ami csak tényező. Az újabb tagállamokban pedig vannak történeti ö, okok is, hiszen például Lettországban, Litvániában vagy Észtországban nincsenek gyakorlatilag termelői szervezetek, és viszonylag kevés Lengyelországban. És hát nyilván ezt azzal szokták magyarázni, hogy a, a kommunizmus is esetén a termelői szervezeteket inkább a kollektivizálással, a téjeszesítéssel, a függetlenség elvesztésével, az autonómia elvesztésével társították. A jelentés aláhúzza azt is, hogy melyek a siker tényezői, ezek nyilván a korábban említett előnyökből fakadnak, de érdemes eh, még egyszer említeni a méretgazdaságosságot. Minél nagyobb egy szervezet, sok szempontból annál több lehetősége van eh, arra, hogy a méretét kihasználja és előnyt kovácsoljon belőle. Eh, a tagság homogenitása nyilván, ha egy adott ágazaton belül a tagok nagyjából egyforma méretűek és struktúrájúak, annak vannak jelentős előnyei. Másrészt, hogyha a tagság egyrészt nagyon nagy, másrészt nagyon kicsi termelők valamiféle vegyítéke, akkor az belső feszültségekhez vezet. Nagyon fontos kérdés a tőkéhez való hozzáférés kérdése. Különösen azoknál a szervezeteknél, amelyek sikeresebbek, hogy gyakran azt látjuk, hogy többet fektetnek be és ambiciózusabbak, és megtalálják ehhez a forrásokat is. Néhány tagállam egészen jó teljesít ebből a szempontból, tehát ezt a tőkét biztosítja, a más tagállamok nem. A kormányzati irányítási struktúra, a menedzsmentnek a, a, a szerepe ugyancsak egy fontos kérdés, milyen kapcsolatot tartanak az egyes tagokkal, mennyire közös a jövőkép az a kapcsolatban, hogy merre halad a szervezet, és ez bizonyos tervezői szervezetek esetében jobban működik, mint másoknál. A jelentés fontos tényezőként vette figyelembe a kutatás-fejlesztésbe való beruházást, hiszen a termelői szervezeteknek ambiciózusnak kell lenni végül, és ez fontos a termelői szervezetek szerepe szempontjából az élelmiszerlánc mentén, hogy vannak gyártók és kiskereskedelmi hálózatok, és a, kihangsúlyoztuk, hogy a gyártók és a kiskereskedők, illetve a termelők közötti kapcsolatok nem föltétlenül jelentenek negatívumot, sokszor nagyon jó az együttműködés, és a beszerzők, pontosabban a kiskereskedelemmel foglalkozó hálózatok gyakran szívesebben működnek együtt termelői szervezetekkel, mert ott könnyebb tanúsítaniuk az élelmiszerbiztonságot, és így tovább. Sokkal könnyebb, mint 20 különböző termelővel működni, és ott, ha, ha csak az egyiknél fölmered egy probléma, akkor már is mindenütt probléma van hogyha termelés szervezeten keresztül valósul meg ez a kapcsolat, akkor a helyzet sokkal világosabb, átláthatóbb, sokkal könnyebb a problémákkal, kívásokkal szemben fölvenni a küzdelmet. Másrészt és a jelenlegi kontextusban ez különösen fontos, hogy a termelők sokkal jobban ö, ö, támaszkodnak a helyi, a tagállami ö, termelésre, és hogyha termelői szervezetekkel kötnek szerződést a kiskereskedelmi szervezetek, gyártók, akkor nagyobb a garancia arra, hogy valóban helyben termelt hagyományos termékekhez jutnak hozzá, és a kiskereskedők nagyon gyakran emiatt is szívesebben dolgoznak együtt termelői szervezetekkel. És itt most be is fejezném, de természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Hát, Köszönöm szépen, Szkenner igazgató úr. Köszönjük az előadást. A tanulmányról, a pilóta projektről. Van néhány kérdés, ami felmerült a kollégák részéről, úgyhogy ismét azt javaslom, hogy 1 perc 30 másodperc álljon mindenki rendelkezésére, és Aguilar kolléga kezdi ismét. Köszönöm szépen, Önök úr, és köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nagyon fontos azonban, hogy ilyen munkát végezzenek annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelőknek a helyzetét valóban megerősítsük, így jobb pénzt kapnak a termékeikért, csökkenthetik a termelés árát. Spanyolországban a legtöbb ilyen szervezetet szövetkezetnek hívják, kooperatíva a spanyol szó, és fontos lenne egyszerűsíteni azt, hogy hogy lehet a valós cégeket eh, elismertetni, eh, hiszen eh, ha nem folytatnak ezek a szövetkezetek együtt a kereskedelmi tevékenységet is, akkor sokkal kevésbé tudják az érdekeiket képviselni. Tulajdonképpen szükség van a szakmásításra annak érdekében, hogy ezek a szervezetek valóban hozzáadott értéket produkáljanak a termelők számára, ne csak egy klubként működjenek. Köszönöm. Dank, Frau Kollégin. Köszönöm szépen, Tomás is kolléga. Következik, tessék. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A termelői szövetkezetek, illetve ezeknek a szövetségei segítik a gazdák pozícióját az élelmiszerláncban. Technikai segítséget nyújtanak a tagoknak ugyanis. Ezek a szervezetek más szereplőknek is hasznot hoznak az élelmiszerellátási láncban, és a láncban és a helyi közösségeknek is előnyére válnak, ahol működnek. De nagyon sok gazda nem tudja, hogy milyen előnyökkel jár az ilyen tagság, és inkább aggódik a költségek miatt. Vannak bizonyos nehézségek, akadályok tehát a csatlakozáshoz, vagy az ilyen szövetkezetek létrehozásához. Hogyan ösztönzi a bizottság a gazdákat, hogy csatlakozzanak? Köszönöm szépen, Jürgi kolléga következik. Panie Przewodniczący, Polska popiera tworzenie uznanych organizacji producentów. Nos, Lengyelország támogatja a termelői szervezeteket és a termelők más szervezkedéseit is hiszen ez a termelők helyzetét erősíti az ellátási lánc mentén, és lehetővé teszi azt, hogy a kínálatokat koncentrálják. A bizottság javaslatot tett arra, hogy csak a, rendelkezés, a rendeletnek megfelelő szervezeteket fogadják el hivatalosan, ugyanakkor eh, ennek kihatása van arra is, hogy milyen módon hozzá, férnek hozzá különböző támogatásokhoz, és vannak olyan országok, ahol nincsenek egyáltalán eh, elismert termelői szervezetek, ezek kérték azt, hogy bővítsék eh, a támogatásokhoz hozzáférhető szervezeteknek a körét, ehm, ehm, hiszen nem minden szervezetet ismertek el piaci termelői szervezetként. Lengyelország esetében is volt ilyen kezdeményezés, nevezetesen, hogy az egyébként meglévő társulásokat ismerjék el a, és hát itt a tagállami törvények esetén is vannak teendők. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy ez segíteni a mezőgazdaság fejlődését, illetve ezeknek a szervezeteknek a piaci tevékenységét, és ez természetesen hasznos lenne a közös agrárpolitika különböző eszközeihez, lehetőségeihez való hozzáférés szempontjából is. Az említett rendelet vonalkozó cikkeire hivatkozva. És a kérdésem az az lenne, hogy a bizottság és a tanács ugye azért dolgoznak, hogy rugalmasabbá tegyék az említett helyzetet, e, a kedvezményezetek közötti együttműködés lehetőségének megteremtésével. Köszönöm. Frau Kollégin. Afram kolléga következik, tessék. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să vă mulțumesc. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a, a tanulmány prezentációját is, nagyon érdekes témáról beszélhettünk itt, illetve beszélhetünk, hiszen a termelői szervezetek védelmet is biztosítanak a, a gazdák számára ezekben a, a manapság. Én a versenypolitikával kapcsolatban vagyok egy téma, egy konkrét téma előadója, és állást foglaltam már annak érdekében, hogy a gazdákat jobban védjük, és ezeket a termelői szervezeteket, ezeket a termelői szervezeteket is figyelembe kell venni a versenypolitika szempontjából. Vannak különbségek a tagállamok között, és előfordulnak olyan tagállamok, ahol csak 10%, 10%-ban ismerik el a termelői szervezeteket az a kérdésem, hogy lehetne jobban harmonizálni ezt a rendszert, hiszen ha nem, akkor lesznek olyan gazdák, akik eh, ezeket az előnyöket nem élvezhetik. Még egy kérdés, mit kell tenni a bizottságnak annak érdekében, hogy ezeket a szervezeteket jobban tudja támogatni, illetve jobban tudja, ismertebbé tudja tenni őket? Említette a pénzügyi szempontokat is, eh, ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy hogyan szeretne eljárni a bizottság, a, figyelembe véve az Európai Bíróság joggyakorlatát is, ugyanis a bíróság azt mondta, hogy a, a közös agrárpolitikának a versenypolitikát is figyelembe kellene vennie. Merci, euh, président. Köszönöm szépen, Kolári kolléga, köszönöm ezt a nagyon világos összefoglalót a termelői szervezetekről, a védelemről, amelyet ezek nyújtani tudnak tehát továbbra is folytatni kell ezen szervezetek támogatását, az ő tárgyaló pozíciójuknak az erősítését az élelmiszeripar, élelmiszeri láncban, és a kapban is lehet javítani ugye a kínálat koncentráltságát, nem mindig túl hatékonyak. A 222-es cikkről beszélek, amely válsághelyzetben lép életbe, de az egységes piac működését nek ezt az állapotát nagyon nehéz meghatározni, tehát, és nagyon nehéz a jogi bizonytalanságokat megállapítani, a tisztességtelen versenyt, stb. Tehát mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a helyzetet és a versenyt Köszönöm szépen, Deszel kolléga következik. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is a bemutatót. Elnök úr úgy mutatta be a témát, hogy ugye beszélt a kap költségvetéséről és más aggályokról. Én úgy gondolom, hogy a termelői szervezetek témájánál is minden áron el kell érnünk azt, hogy új dolgok lépjenek életbe annak érdekében, hogy a tárgyalások során és az értékláncban is a termelői szervezetek súlya megerősödjön, nagyobb szavuk legyen. Én igaziból azt szeretném csak tudni, hogy a bizottság szintjén hogyan foglalkoznak ezzel a problémával, tehát hogyan tudják elérni, hogy a termelőket jobban elismerjék a, a szervezeteik szintjén. Tehát egyrészt itt van az elismerés kérdése, másrészt pedig ugye kollégám is mondta, a rugalmasság a másik, a téma esetén vagy terén, ahol javult a helyzet, de mindannyiunké a felelősség a termelők felé. Tehát mi felelősek vagyunk azért, hogy a lehető legtöbb választ biztosítsuk, és hogy segítsük őket annak érdekében, hogy a szervezeteik a leghatékonyabban működjenek. Köszönöm szépen, Dorfman kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, szót. Én is olyan régióból származom, ahol kettő termelői szervezet működik, és nagyon sok gyümölcsöt dobnak piacra. És teljes mértékben egyetértek abban, hogy ez egy nagyon sikeres modell, de sajnos az Európai Uniónak csak egy részében valósult meg, és a zöldséggyümölcs ágazatban főleg körülbelül ebben az ágazatban 50 százalék a zöldség és gyümöl, zöldséget és a gyümölcsöt 50 százalékban ilyen szervezeteken keresztül lehet megvenni. Van egy új modell, amely kibővíteni a zöldséggyümölcs modellt más területekre. Ezt a helyesnek tartom, viszont a, a javasolt 3%-os költségvetés az nagyon soványnak tűnik. annak érdekében, hogy a, ezt a modellt más területeken is tudjuk támogatni a, a gyümölcs és zöldségek ágazaton kívül. Köszönöm, Szander kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az igazgató úrnak is ezeket az információkat. Két kérdést szeretnék önöknek feltenni. A bizottság azt javasolja, hogy a reform keretében, amely most zajlik, hogy legyen még egy lépés, és demokratizáljuk az operatív programokat, a gyümölcsöldség szektor modelljét vigyük át a többire. A tanácsban zajlik a vita, és ők a rugalmasság felé hajlanak, tehát az együttműködési módok rugalmassága legyen, eh, annak érdekében, hogy az alapokhoz hozzáférjenek. Engem érdekelne a bizottság álláspontja eh, ezzel a javaslattal kapcsolatban. Tehát az operatív programot nem csak a termelői szövet, elismert termelői szövetkezetekből finanszíroznak. És azt is, az is kiderült, hogy az ilyen szövetkezeteknek csak 8%-át ismerik el Európában. A részvételt fékezi az, hogy félnek a gazdák az autonómia elvesztésétől. Most, hogy zajlanak a, az eszmecserék, milyen intézkedések egyszerűsíthetnék az ilyen szervezetek elismerésének a feltételeit, és milyen feltételek segíthetnék a tagok részvételét. Vina. Köszönöm szépen, Wiener kolléga következik. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a, az érdekes tanulmányt, illetve a prezentációt. Köszönöm, hogy tájékoztatott minket a termelő szervezetek előnyeiről. Úgy értettem, hogy minél homogénebbek a gazdálkodó szervezetek, annál sikeresebbek lehetnek ezek a szervezetek. Megvizsgálták az egyes termelők sikereit, illetve mm, ütőképességét, illetve azt is, hogy milyen előnyöket biztosítanak a szervezetek annak függvényében, hogy homogének és együttműködőek. Köszönöm szépen, Rüszen kolléga következik, tessék. Eh, dank u wel, voorzitter. En ook eh, heel veel dank aan de heer. Köszönöm szépen, kolléga. Eh, illetve köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Szkánákon igazgató úrnak is a, a prezentációt, a téma ismertetését. Rámutatott arra, hogy már ennyire fontosak a, a mezőgazdaságban a termelői szervezetek, illetve arra is rámutatott, hogy milyen piaci helyzetet tudnak betölteni, hiszen arról, arra is törekszünk, hogy a gazdák szerepét megerősítsük. Hogyha koncentrálódik a kínálat, akkor akkor hát az, az segíti elő, hogyha több figyelem hárul a termelői szervezetekre. Hogyha megvizsgálom Hollandia helyzetét, akkor pont az ellenkező tendenciát veszem, vettem észre. 2017-ben 11-12 szervezet volt a zöldséggyümölcs ágazatban, és ennek a fele időközben elvesztette, illetve leadta a termelői szervezetként való elismerését. Úgy hallottam, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy a gazdák aggodalmaskodtak a nem egyértelmű szabályozás miatt, a jogbizonytalanság miatt, tehát vannak itt kockázatok is a termelői szervezetekre nézve. A konkrét kérdésem az lenne, hogy önök is felismerik ezt a tendenciát? Illetve a bizottság hajlandó lenne-e még további szabályok szabályokat hozni azért, hogy egyértelmű helyzetet teremtsen. Valószínűleg van erre igény, a szervezeteknek több jogbiztonságra van szükségük. Köszönöm szépen, Aliéva kolléga következik, tessék. господин Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak ezt a rendkívül érdekes prezentációt. Két kérdést szeretnék feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban. Milyen javaslatokat fogalmaznak meg a kísérleti projekttel kapcsolatban? Tehát annak érdekében, hogy növeljék, bátorítsák a gazdákat, hogy belépjenek ezekbe a szervezetekbe. Említették, hogy, említette, hogy milyen különbségek vannak tagállamonként. Nyilván lehet itt még javítani, illetve találhat az ember még itt javítási potenciált. A második kérdésem a következő lenne, ez az új kapra vonatkozik. A bizottság a költségvetés egy bizonyos százalékát innovációra szeretné elköltetni, illetve elkölteni. Úgy gondolja ön is, hogy a termelői szervezetek erre képesek? Azt mondta, hogy vannak problémák, például a tőkéhez való hozzáférés tekintetében. Hogy tudnak tehát a termelői szervezetek az in- megküzdeni, megbirkózni az innovációval? Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez egy jó formátum és ugye a zöldség termesztés, gyümölcstermesztés tekintetében nagyon fontos szerepet játszottak a Spanyolországban is. A kérdésem ezekkel kapcsolatban a következő. Én egyetért meggyőződésem, hogy a siker egyik kulcsa az az, hogy valóban közösen tudjanak piaci jelenlétet is teremteni maguknak, el tudják adni a közösen megtermelt, vagy a külön-külön megtermelt összegyűjtött terméket hogyha kötelező tagság van, azt, az inkább gyengíti a szervezetet. E, azok a szervezetek sikeresebbek, amelyek, amelyek e, e, közösen forgalmazzák a termékeiket, vizik ki ezt, bocsátják ezt a piacra. É, ugyanakkor itt egyfajta sérülés, egyfajta torzulást látható a piacon, hiszen vannak olyan szervezetek, ahol három tag van csak, és valójában ők kiskereskedők és nem termelők, és ők jelennek meg termelői szervezetként. Hogy tudjuk megoldani azt, hogy való, valóban azok a szervezetek legyenek sikeresek, amelyek termelők és hozzáférhetnek legálisan a támogatásokhoz, és ne azok az ügyeskedők, akik más érdekekből próbálkoznak ezzel a megoldással. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadást is. Osztrák vagyok, Ausztriából érkeztem, és Ausztriában az a helyzet, hogy Ausztria az egy, azon országok egyike, ahol a, az élelmiszer kiskered, kiskereskedők koncentrációja a legnagyobb. 2018-ban három ilyen vállalat a piac 84%-át lefette tehát néhány szereplő kezében van szinte a teljes piac, és te, ennek természetesen közvetlen kihatása van a, az árakra, hát gondolni lehet, hogy negatív hatása van az árakra, azon árakra, amelyeket a, a gazdák megkapnak a, a, az áruik fejében. A termelői szervezetek tehát így nagyon fontos szerepet tölthetnének be, főleg a, a mezőgazdasági értékteremtő láz, láncban. Tehát jobb árakat tudnának kialkudni például. Az a kérdésem, hogy azt mondta, hogy a szervezeteknek kevesebb, mint 10%-a van hivatalosan elismerve. Miért ilyen alacsony ez az arány? Illetve a második kérdés, milyen ösztönzéseket lehetne kialakítani, milyen ösztönző intézkedéseket annak érdekében, hogy a szervezetek száma növe- növekedni tudjon? Köszönöm, Schneider kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. Egy dologra szeretnék konkrétan rákérdezni. Azt mondta, hogy az a szerepe ezeknek a szervezeteknek, hogy erősítsék a gazdák szerepét, illetve az ár, a, árak tekintetében is jobb pozícióba hozza őket. milyen területen, az áruk milyen területén lenne erre lehetség, lehetőség, és a magasabb áraknak mennyi, mekkora része landol a gazdáknál. Köszönöm szépen, Katalin kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadást. A termelői szervezetek sajnos nem túlságosan elterjedtek a tagállamokban. Finországban a termelők például erdészeti területen szervezték meg magukat, és a fiatalabb generációk is elég jól szervezettek, viszont van még mit javítani a szerepükön, a lehetőségeiken. És ott felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt megtenni. A fiatalabb generációktól mit hallott, mit hallottak? Mire van szükség ahhoz, hogy még hatékonyabban tudják magukat megszervezni? A legfontosabb természetesen az összetartozás, az együttműködés és a jobb jövedelmi helyzet. Tehát ezek mindenképpen előnyt jelentenek egy tagság esetében. Illetve a nem méltányos er-, eljárások, nem tisztességes eljárások azt a helyzetet alakították ki, hogy hogy eh, egyes gazdákat ezek kedvező, kedvezőtlenül érint, és vannak hatóságok, amelyeknek eh, az a feladata, hogy ezt a problémát eh, megoldják. Tovább szeretnék javítani ezt a rendszert, illetve az a kérdés is felmerül, hogy hogyan tudnák a szervezetek hogyan tudnának részt venni a szervezetek ezekben a javítási tendenciákban, intézkedésekben. Köszönöm szépen! Hezké odpoledne, děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, já vám moc děkuji za tu velice zajímavou prezentaci tohoto užitečného projektu. Já ho považuji za důležitý, protože mm, jsem z České republiky. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadás volt ez. Csehországból érkeztem, az egyik posztkommunista tagállamból. A kis termelők különösen általában nem túlságosan szívesen vesznek részt ezekben a szervezetekben, és ön maga is, említ, ön is említette az okait ennek. Nyilván a jelentés a jelenlegi helyzetről szól, de fölmerül bennem a kérdés, hogy meg tudták-e határozni azt, hogy milyen módokon lehetne motiválni a termelőket, azokat, akik a szervezetekben nem vesznek részt. Azon kívül, hogy elmondjuk nekik, hogy mik az előnyök, hogyan lehet őket motiválni arra, hogy ebbe az irányba próbálkozzanak elmozdulni. Nyilván az óriás termelőkkel szemben vesztésre állnak, de érdemes lenne átgondolni, hogy hogy lehet őket motiválni tagállami és eu szinten. Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna tudni, hogy figyelembe vették-e azt a kockázatot, ahol kistermelők vannak, ezeket esetleg csak azért nyéli el egy ilyen szövetkezet, hogy számban növekedjen, de nem védi meg őket megfelelően. Tehát el tudják-e képzelni, azt, hogy mondjuk kisebb méretű szövetkezetek legyenek, annak érdekében, hogy a kis termelők jobb helyzetben legyenek. Van egy másik kockázat, ugye a forgalmazók gyakran több termelőt használnak, nagyon sok termelővel dolgoznak azért, hogy ki tudják őket használni, pláne akkor, hogyha nagy láncokkal vannak kapcsolatban. Tehát meg kellene vizsgálni ezt a kapcsolatot, hogy hogyan tudna őszintén együttműködni a termelőszövetkezetekkel, és nem pedig manipulálni őket, és egy újabb módon kihasználni őket. Köszönöm szépen, akkor meghallgattuk az összes kérdést, és az igazgató úrnak adnám át ismét a szót, hogy válaszolhasson a feltett kérdésekre. Körülbelül 10 perccel rendelkezésére. Tessék. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm. Elnök úr, nagyon sok kérdésre kell válaszolnom. Az egyik olyan kérdés, ami fölmerült több felszólásban, mit lehet tenni ennek érdekében, hogy erősebb ösztönzők legyenek az egyéni termelők számára, hogy ezeknek a termelői szervezeteknek a tagjává váljanak. És őszintén szóval a bizottság nem szívesen foglalkozik ezzel a vonalkozással. Mi nem marketing szervezet vagyunk, hanem meghatározunk egy adott keretet, ami e a CMO rendelet, Eh, aminek vannak versenypiaci rendelkezései, de támogatási eh, keretei is az operatív programokhoz, különösen az élelmiszer és eh, zöldségtermesztő ágazatokban, ami lehetővé teszi az érdekelt termelőknek azt, hogy egyesüljék erőiket ilyen termelői szervezetekben. A számok nem feltétlenül lenyűgözőek, ugye kevesebb, mint 10% a tagja ilyen szervezetnek, ugyanakkor ez a szám azért emelkedésben van egy ideje. Ezért úgy gondolom, hogy nem csak arra a 40 ezer körüli termelői szervezetre kellene koncentrálnunk. Nyilván ezen a 11 ezeren belül, vagy 40 ezeren belül vannak nagyon kicsik, és vannak nagyon nagyok is, viszonylag nagyok is. 40 olyan szervezet van Európában, amelyeknek a forgalma 100 millió eurót meghaladja, ami elég, elég kiemelkedő bármilyen mércével nézi is az ember. De az egyes termelőnek magának kell meghozni a döntést arról, hogy érdemes belépnem egy ilyen termelői szervezetbe, és van a lehetőségem erre. És ahogy említettük, a tagállamokkal való együttműködésben igyekszünk lehetőségeket, választási lehetőségeket biztosítani számukra eh, ezen a területen. Ahogy önök közül is többen föl eh, megemlíthetek, jelenlegi CMO javaslatokban igyekszünk eh, az ágazati programoknak a, a, a, a, a működési területét kibővíteni a zöldség és élelmiszertermelésen kívül is akár biztosítási alapok létrehozásával, kölcsönös segélyalapok létrehozásával, amelyeken keresztül azt nem lehet megtenni, hogy kötelezzük őket a belépésre nyilvánvalóan. Ugyanakkor a különösen múltban voltak olyan hatások, amelyek indirekt módon közvetve arra ösztönözték az embereket, hogy lépjenek be ilyen szervezetekben, mert a közvetlen támogatásokat elterelték a közvetlen termelők felől a termelői szervezetek felé, azzal az érveléssel, hogy a közvetlen termelőknek nem folytatlanul van ilyen támogatásra szüksége már. Mindenesetre mi nem voltunk hajlandóak ezt a modellt követni, ezt a modellt inkább az Egyesült Államokban használták több felszólalás felvetett azt a kérdést, hogy mennyire kellene kihasználni eh, a versenyrendelkezéseket. Tudjuk, hogy a parlament erre nagyon odafigyel. Nagyon sok eh, változás került a legutóbbi omnibus rendelet eh, alkalmával, hogy a gazdálkodók és a szervezetek is jobban ki tudják ezeket a derogációkat használni. De még egyszer mondom, hogy ö, ugye volt előrelépés, nem foglalkoztunk túl sokat ö, a tisztességtelen versenye, verseny, vagy tisztességtelen piaci magatartásokkal kapcsolatos ügyeken, de azért minden esetre nagy sikerről lehet beszámolni, hiszen ö, ö, kevesebb mint egy év alatt elfogadta a három intézmény ezt az anyagot, és itt a parlamentben elsősorban az foglalkoztatta a képviselőket, hogy mi mindent kell még tenni ennek érdekében, hogy a gazdálkodók helyzete megerősödjön, különösen a kiskereskedelmi és a gyártó feldolgozó iparral szemben, amelyeken kívül magas szinten centralizáltak, központosítottak, pontosabban koncentráltak. Úgy gondolom, hogy érdemes valóban odafigyelni arra, hogy hogy lehet jobban csinálni a dolgokat, és azt látjuk, hogy általában a tagállamokat nyőztetni kell folyamatosan, hogy harmonizálják, ültessék át az EU-s rendelkezéseket. Itt inkább azt látjuk, hogy egyfajta motiváció van a tagállami szinten. Spanyolországban is például nagyon komoly vita folyik arról, hogy az egyéni termelőknek mi a szerepe az élelmiszerlánc lánc szempontjából és igyekszik a tagállam kihasználni a rendelkezéseket talán, sőt, a tagállamok gyakran a minimum rendelkezéseken túlmenő rendelkezéseket fogadnak el. Ugyancsak tudnék példát hozni olasz, ugyancsak Spanyolországból az, oli, olaj, az olívaolaj ágazat esetében, ahol a rendes versenyszabályok alól egyfajta derogáció biztosítható a külföldön termelt olívaolaj felvásárlása és tárolása kapcsán. Ugye gyakran olyan jogi rendelkezésekkel kell foglalkoznunk, amelyeket a gyakorlatban még nem próbáltunk ki, így fölmerül az a kérdés is, hogy a meglévő szabályozás mennyire akadályozza a termelőket abban, hogy a szervezeteiket elfogadják, és nem tapasztaltuk, hogy különösebb probléma lenne itt ezzel kapcsolatban. Lengyelország esetében ugye a szövetkezeteket már elfogadják termelői szervezetként, Hollandiában úgy tűnik, hogy vannak olyan egyéni szervezők, akik kilépnek a termelői szervezetekből, és kérdés, hogy ez a ottani jogalkotással kapcsolatos problémákat tükrözi-e. A bizottság úgy látja, hogy itt inkább a rendelkezések holland értelmezésével van gond, és nem az alapvető rendelkezésekkel és ugye a, vannak olyan rendelkezések, amelyek amelyek adott esetben előnyt jelentenek az egyéni termelők számára, tehát ennek vannak okai, de úgy látjuk, hogy itt nem maga a jogalkotás, az Európai Uniós szintű törvények, előírások jelentik a problémát, hanem azoknak a E, tagállami értelmezése és az ezek alapuló tagállami törvények e, e, következménye az a kilépés, amit látunk. Egyelőre annyit mondanék. Aguilera kolléga, Köszönöm. Még egy nagyon konkrét dolog. Milyen problémákat lát ön azzal kapcsolatban, amit Spanyolország fölvetett? Ugye jelentős probléma van az olívaolaj árával kapcsolatban de vajon itt jogi problémák is vannak? Hiszen volt egy javaslat, amely megreformálná a rendeletet a piaci szervezetekkel kapcsolatban, és sokszor beszélnek itt az önszabályozás problémáiról. Tudná erről részletesen beszélni? No, intanto volevo scusarmi, Presidente, perché... Elnézést szerettem volna kérni elnök úr, mert a Költségvetési Szakbizottságban szavazás volt, és ezt nem hagyhattam ki, de én is szerette volna megköszönni az igazgató előadását, és ennek a nagyon fontos irányelvnek a az aspektusaira felhívni a figyelmet, hogy nagyon intenzív lett a munka ilyen kevés hónapban, ahogy emlékeztetett rá, és fontos az, hogy bizottságként milyen szerepet kell játszani, tehát hogy koordinálni ezeket az ügynökségeket, amelyek ugye a tagállamokban, tagállamokban vannak, az irányelv szempontjából. Nagyon sok tagállamban ugye nagyon nagyok a várakozások az új eszközzel kapcsolatban. Egyrészt azért, mert már megvoltak a jogszabályok, viszont ezek nagyon különböznek. Tehát ezért alapvető, hogy ez az ellenőrzés megvalósuljon, mert egyébként nem fogják az irányelvet egyformán alkalmazni. Köszönöm. Wenn jetzt keine weiteren... Amennyiben nincs más kérdés, akkor még eh, biztosítok lehetőséget az igazgató úrnak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, De Castro úr felvetésével kezdeném. Igen, én említettem korábban, hogy a tagállamokkal két korábbi alkalommal is találkoztunk az irányelv átültetésével kapcsolatban, és a tagállamoknak el kell döntenie a saját rendszerükben, hogy melyik versenyhatóság lesz felelős, de egy meglé- hogy egy meglévő versenyhatóság fog ez- ezért a témáért majd ezzel a témával majd foglalkozni, vagy pedig egy újat hoznak létre, de ez a tagállamok saját hatáskörében marad, úgyhogy mi óvatosak vagyunk, nem szeretnénk ebben túlzottan szükségesen jobban beavatkozni. Persze az fontos, hogy jó megoldást találjanak a tagállamok, de én úgy gondolom, hogy egyelőre az figyelhető meg, hogy hajlamosak a tagállamok a meglévő versenyhivatal hatáskörébe utalni ezt a témát, azért is, mert ennek a hivatalnak már megvan a szerkezete, az intézményei, a tapasztalata, és hogyha újabb feladatokat kap, akkor nyilván nem kell a nulláról mindent felépíteni. Viszont a találkozókkal párhuzamosan továbbra is zajlik, ugye, tehát az, az információ csere mellett zajlik a kérdés-válasz csere is, tehát gyakorlati a kérdésekre válaszolunk az irányelvvel kapcsolatban a tagállamoknak. Nagyon jó előrehaladást sikerült elérni, ahogy azt említettem. És Aguilera asszonynak válaszolok, már az a kapcsolatban ugye, hogy mi derülhet ki az értékelésben, a spanyol kérdés, kérdéssel kapcsolatban. Persze itt ugye óvatosan kell válaszolnom, mert ez az ügy még folyamatban van. Általában a legnagyobb akadály az, hogy a szükséges információt megkapja a bizottság ahhoz, hogy döntést tudjon hozni. Különösen ugye ebben az esetben, amikor egy teljesen új ö, fajta ö, használatról van szó. Tehát az érintett spanyol hatóságokkal levelezésben vagyunk, és statisztikai adatokat, bizonyítékokat kérünk írásban, és itt nem csak a DG Agri, hanem a versenyügyi főigazgatóság, a többiek is részt vesznek a munkában, tehát bizonyítania kell a spanyol hatóságoknak azt, hogy ez működhet, anélkül, hogy a tisztességes verseny és egyéb rendelkezések a szerződésekben sérüljenek. A 209-es cikk azért van, ugye, hogy használják, tehát ennek oka van, emlékszem, hogy Szander asszony ezt már a múltban is felvetette, tehát ezt ez tényleg azért van, hogy használják, és mi szeretnénk is felhasználni. Vielen herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Akkor le is zárhatjuk a negyedik napi rendi pontot, és megyünk tovább az ötödik napi rendi ponthoz, és itt ismét igazgatóra fogunk együtt dolgozni. Ugyanis a következő a téma, a bizottság um, az 1308 per 2013 per EU Európai Parlament és Tanácsi Rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306 per 2013 per EU Európai Parlament és Tanácsi Rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló rendeletének ismertetése. Most ez elég száraznak tűnik, de valójában egy nagyon érdekes témáról van szó, és ismét megadnám igazgató úrnak a, téma, a, a szót az előadáshoz. Tessék. Uh, thank you, Mr. Chair. I think when we last... Köszönöm szépen. Amikor legutóbb uh, beszéltünk erről az ügyről, az tavaly február volt, akkor az volt a vélemény, hogy a bizottság kicsit erőlteti, túlságosan próbálja nyomni ezt a delegált aktust. Az előző parlamenti ciklus vége felé, pedig nem ez volt a célunk. Ugyanakkor októberben, idén októberben, pontosabban tavaly októberben végül is sikerült elfogadni a vonalkozó végrehajtási és eh, delegált aktusokat a tagállamokkal eh, folytatott hosszú-hosszú tárgyalások eh, után és az önök szakbizottságban való egyeztetések hosszú sora után. Ez mutatja is, hogy mindkét rendelet mennyire bonyolult és összetett ügy a korábbi delegált eh, rendelet most már a tanácsnál és a parlamentnél van eh, átvizsgáláson, és eh, nyilván a bizottság szeretné, hogyha nem lennének ellenvetések. Nagyon fontos javaslat ez. És a, a, a tarifa kvóták, vámtarifa kvóták eh, kérdése is ide tartozik, és eh, röviden össze tudnám foglalni ennek a két rendeletnek a, a lényegét. Először is ugye korábban is már eh, egy elég bonyolult rendszerünk volt, 39 különböző rendelet foglalkozott ezekkel a vámtarifa kvótákkal, vámkondikensekkel, és folyamatosan panaszkodtak a tagállamok a nehézségekkel kapcsolatban, és a liszbonizációs, liszabonizációs trend vagy folyamat értelmében szerettünk volna ezt egy egységes szerkezetbe foglalni. Ennek kapcsán nagyon lényeges mértékben egyszerűsítettük és harmonizáltuk a rendelkezéseket úgy, hogy megtartsuk a megfelelő rugalmasságot ahhoz, hogy az egyes ágazatoknál ugye sajátosságokat figyelembe tudjuk venni, ugye egészen más a, a cukorgyártás, mint a baromfi hús előállítás, vagy az olaj előállítás E, ezek esetében bizonyos rendelkezések e, gyakran konkrét e, vámkontingensekre vonatkoznak. A meglévő rendszer átláthatóságát is szerettük volna javítani. Nyilván 39 különböző rendelettel egészen zavaros és homályos volt a, a, a teljes rendszer. Szerettük volna ezt a helyzetet átláthatóbbá tenni, és jobb lehetőségeket biztosítani arra is, hogy a valós termelők, azok a cégek, akik valóban kereskednek a termékekkel, jobban ki tudják használni a vámkontingensek által nyújtotta lehetőségeket. Ami a vámkontingenseket magukat illeti, ezekről tavaly februárban beszéltünk, fontos, nagyon fontos kihúz, vagy aláhúzni, kihangsúlyozni, hogy a végrehajtási rendelet egy grammal sem növeli meg a, a termékek import kontingensét, egyszerűen csak a meglévő vámkontingensek igazgatására vonatkoznak ezek a változtatások. Csak hogy mennyire bonyolult ez az egész ügy, a 355 vámkontingens esetében az adóügyi főigazgatóság szellemében a érkezési sorrendben kerülnek kihasználásra a kereskedők, kiszolgálásra a kereskedők. Azonban vannak a, például a mezőgazdasági főigazgatóság esetében egy, eseti eljárások is, mivel az EU piaci árak és a világpiaci árak közötti különbség nagyon nagy lehet. És hogyha importengedélyt kap valaki, akkor ez rettenetesen nyereséges vállalkozás lehet. Úgyhogy nagyon vannak olyan ágazatok, ahol nagyon sok kérelem kerül benyújtásra. Igaz ez a cukorra, az olívaolajra, a rizsre, szarvasmarha húsra, néhány más ágazatra is, baromfi ágazatra is igaz ez. A vámkodningesek szerepe lényegében az, hogy megvédjék az Európai Uniós piacokat, és korlátozzák az Európai Uniós piacokhoz való hozzáférést. Teljesen tiszta vagyunk azzal, hogy mennyire fontos, hogy a saját termékeinket előállítani és forgalmazni, de természetesen időnként kedvezményeket kell alkalmaznunk, engedményeket kell tennünk, erre szolgálnak többek között a, a vám kontingensek. Néhány vonalkozás hangsúlyozni ki. Először is van egy rendelkezés, amit úgy nevezünk, hogy proof of, proof of trade elvárása követelmény, ami azt jelenti, hogy bizonyítani kell a szervezeteknek, hogy ők valóban kereskedelemmel foglalkoznak, enélkül, tehát hogy valós kereskedő, tényleges kereskedő az, aki bankkontingens hozzáférést kérelmez. Ugyancsak kulcsfontosságú az, hogy a referencia mennyiségeket figyelemmel követjük, mi ez a mennyiség, amelyre jogosult egy adott szervezet behozatalra, ehhez át kell nézni az adott gazdasági szereplő elmúlt két éves teljesítményét, vagy korábbi előtörténetét, és vannak olyan tagállamok, ahol nagyon nagy adminisztratív terheket jelentett a, a, a, a, az a szoftveres program, ami, vagy rendszer, ami arra szolgál, hogy csak valós piaci szereplők tudjanak, bejegyzett cégek tudjanak a rendszer lehetőségeivel élni, E, és ne legyen e, e, túlságosan nagy átfedés különböző rendszerek között fölöslegesen terhelve a szereplőket. És ugye vannak olyan import vámkontingensek, ahol százszor annyi kérelem van, mint amennyi behozatali lehetőség, és nagyon sok olyan cég van, amely valójában csak egy, egy, egy, egy, egy fedő cég, aminek csak az a szerepe, hogy garantálja, hogy a megszerzett vám kontingenseket aztán tovább tudja adni más cégeknek, a a százszoros is lehet. Említeni kell az úgynevezett feedback mechanizmust, a visszajelzési, szecsetelási mechanizmust, amely ugyancsak lehetőséget eh, biztosít a, a kedvezményezetteknek arra, hogy eh, véleményt eh, nyilvánítsanak. Ezt nagyon komolyan is vettük, nem csak elolvastuk és a fiókba dobtuk ezeket az anyagokat, hanem jelentős változásokat vezettünk be. Nem minden megfontolást, vagy nem minden megjegyzést követtünk le, hiszen ezeknek egy jelentős része pont egymás ellentétét kérte vagy igényelte, nem lehet mindenki, mindenkit egyszerre, egyszerre kielégíteni. De nyilván igyekeztünk a KKV-kre koncentrálni, hiszen a legfontosabb kritika az volt, hogy a rendszer a KKV-k ellen, vagy azokkal szemben diszkriminációt alkalmazott. Mi nem valljuk ezt Azonban azt látjuk, hogy a módban a kéremek nagy része egy-két országból jött, tipikusan az Egyesült Királyságból, amely most ugye már kilépett. Ez azt jelenti, hogy, hogy nyilván egészen más lehetőségek lesznek a, a, a kéremekben nyújtására, de ezzel be is fejezném. Nagyon köszönöm a delegált jogi aktusok bemutatását, és hát úgy tűnik, hogy senki nem szeretne kérdezni, de Zander kolléga, tessék. Une question, effectivement. Mais... Igen, köszönöm. Egy kérdést szeretnék valóban föltenni. Az igaz, hogy ez a szöveg jobb, tehát hogy javít a jelenlegi helyzeten, de ettől függetlenül még mindig egy olyan szöveg, amelyet nagyon sokan kritizálnak, a ö, hús feldolgozó ágazat például nagyon kritikus, és azt mondják, hogy az egyszerűsítés címén bevezetett intézkedések a igen érzékeny szektorok számára hátrányal járhatnak, a tárgyalopozíciójuk romlik a harmadik országokkal szemben a multinacionális láncokkal, tehát az Európai Uniónak ez nem jó, nagyon röviden fogalmaztam, de szeretnék választ kapni a felvedett aggályokra, és szeretném a bizottságot arra is felhívni, hogy figyeljen oda az életbelépés első éveire, az életbelépés utáni első évekre, hogy a reformban kitűzött célokat valóban sikerüljön elérni, tehát ne legyen az a helyzet, hogy az új jogszabályt is meg lehet kerülni, ehhez viszont nagyon gyorsan kell lépni. Köszönöm szépen, Rüsszen kolléga következik. toelichting op. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a... És köszönöm szépen ennek a rendeletnek a magyarázatait, elmagyarázását. Lennének kérdéseim. Először is valami konkrét a fokhagymára szeretnék rákérdezni, a fokhagyma behozattali vámkontingensekre. Vannak hagyományos importőrök, akik veszítettek a helyükből, és úgy tűnik, hogy van igény arra, hogy a fokhagyma referencia mennyiségét korrigáljuk. Az lenne a kérdésem, ez miért nem történt meg eddig? illetve a bizottság hajlandó -e korrigálni a fokhagymára vonatkozó referencia mennyiségeket. Ami a behozottali kontingenseket illeti, a bizottságnak talán egy kicsit egyértelműbbé kellene tennie, hogy az új, az új szereplőknek milyen lehetőségeik vannak a kontingensek szempontjából. Ami pedig a szárnyas húst illeti, vannak olyan aggodalmak, hogy az európai kereskedők, az európai baromfihús kereskedők kiszorulnak a, az európai piacról. Nagy brazil, ukrán és tájföldi multinacionális vállalatok egyre több engedélyhez jutnak a jelek szerint. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, hogy osztják-e ezeket az aggodalmakat, illetve mit szeretnék tenni? Köszönöm szépen, Agilera! kolléga, tessék. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez uh, eléggé um, szakmai, viszont nagyon is uh, releváns uh, szempont. Európában nagyon kritikus lesz az, hogy ezt a rendeletet a gyakorlatban hogyan alkalmazzák, tehát mi lesz ezekkel a kontingensekkel. Előfordul, hogy a minőséget nem veszik figyelembe, tehát csak az időszaki jelleget. Nem akarok most itt újabb témákat felhozni, a fokhagymára meg nem akarok kitérni, mert a kolléga már beszélt róla, de az biztos, hogy jó lenne, hogyha pontosítanák ezt, hogy mi lesz a kontingensekkel, nem tudom, hogy ezzel fognak-e foglalkozni, illetve a konkrét problémával, amely a Marokkóval kötött megállapodást illeti. Nincs Nincsen különbség az egyes kontingensek között, a termékek ára alapján, például a paradicsomra utalok, tehát hogyha belép a paradicsom, akkor van ugye egyfajta tipológia, tehát mondjuk a kisméretű kerek apró paradicsomára más, mint a klasszikus paradicsomé, a kontingens viszont ugyanaz. Pedig különböző termékekről van szó, jó, hát mindannyian paradicsomok, de mégis van közöttük különbség, és érdekelne, hogy foglalkoznak ezzel, ezekkel a különböző esetekkel, vagy pedig sem, mert nagyon gyakran éri kritika ezt a cseri paradicsom esetén, esetében komoly problémákat okoz ez a hazámban, mert nagy a verseny. Buda kolléga következik. Köszönöm szépen a cantităților de carne, de pui în special, mă interesează, um, care intră în Uniunea Europeană și în ce măsură țineți cont? Ahogy, amivel meghatározzák, tehát a mennyiségek meghatározásával kapcsolatos kérdés, milyen zónákat vesznek figyelembe? Én Romániában, Erdélyből származom, és azt figyeltem meg, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok mezőgazdasági cég működött, amelyek közül sokan csődbe mentek. És engem elkezdett foglalkoztatni ez a helyzet, a csirkehús, ugye egy olyan termék, amelyet a fogyasztók általában szeretnek, hogy lehet, hogy ezek a cégek tönkre mennek, és azt a választ kaptam, vagy azt derítettem ki, hogy az import miatt van ez. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a saját, az európai gazdákat, termelőket, mert ezek az importok túl nagy nyomást gyakorolnak az európai tenyésztőkre, akiknek aztán le kell húzniuk a rolót, közép vagy hosszú távon nem lehetne-e egy olyan megoldáshoz eljutni, ahol a nem Európából származó hús ára más, mert most, ami zajlik, ugye egyfajta dömping az EU-n kívüli országokból érkező hús. Tehát a verseny öli meg a, a mi tenyésztőinket, tehát kérem, hogy erre válaszoljanak. Merci, président. Moi, je partage... Köszönöm szépen, Elnök úr, én is osztom kollégáim magájait. Egy ponttal kapcsolatban szeretném még megkérdezni a bizottság véleményét a nagyon is szakosodott importőrök kapcsolatban. Tehát akik mondjuk a csirkének csak egy részére szakosodtak, eh, tehát mondjuk csirkeme, vagy maga a, a tettem, és szeretnénk tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi az önök véleménye. Tehát az ilyen nagyon szakosodott importőröket hogyan lehet jobban figyelemmel kísérni ennek a delegált aktusnak a segítségével. Oui, je voulais rebondir sur ce... Igen, szerettem volna válaszolni, vagy reagálni arra, amit mondtak, tehát ugye mindannyian halljuk, hogy fontos, ugye, hogy a gazdáknak a gazdák meg tudjanak élni, de közben itt van a nemzetközi kereskedelem, de közben mindig azt látjuk, hogy beérkeznek az EU-n kívülről ezek a termékek, termékek, amelyek nem teljesítik az EU-s követelményeket, és közben az EU-s gazdákat teszik tönkre. Tehát mi lesz azokkal, akik ezeket a termékeket terjesztik, hiszen a, a forgalmazók is felelősek azért a helyzetért, ami kialakult. Köszönöm. Fragen. Köszönöm. Van-e még kérdés? ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Úgy látom, hogy nincs, úgyhogy akkor kérem igazgató urat, hogy reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Elég hosszú prezentációt készítettem elő, de csak egy oldalát mutatom szándékosan hiszen ez reagál a felvetődött aggoda aggályokra, azzal kapcsolatban, hogy túl nagy, túl nagy versenyhelyzetben találják magukat a, a, a, az európai gazdálkodók. A narancssárga oszlop az a fogyasztás, a kék a kínálata, és a két kicsi az az e-, behozatal és a kivitel. Láthatják, hogy a kínálat és a, és a ö, kereslet azok, az növekszik a szárnyasok esetében. Az elmúlt öt évben 18%-os növekedés volt tapasztalható, tehát a fogyasztók egyre több szárnyas húst esznek, összevetve más állati fehérékkel, és a, a termékek skálája is nőtt, hogyha megfigyelik a kis, a kis oszlopokat, az a behozatal és a, ki, és a kivitel, nos, tulajdonképpen kétszer annyit viszünk ki, exportálunk, mint amennyit importálunk, és ez nagyon fontos. Mm, például csirke mellett importálunk, és csirkeszárnyat exportálunk. És az úgynevezett nis importok esetében is egy, ez egy fontos összefüggés a szárnyas húskereskedelem tulajdonképpen részekre specializálódott, nagyon kis részekereskedelemnek koncentrálódik a teljes tetemekre, teljes csirkékre. A teljes tetemeket, tetemekre koncentráló kereskedelem egyre inkább visszaesik. Tehát Európában például sokkal inkább koncentrálnak a kereskedők a csirkemára, és ezek a ez, ez is font, ezt is fontos figyelembe venni az egymásra kontrasztáló piaci trendek esetében. Tehát más a szárnyasoknak más részét importáljuk és más részét exportáljuk. Ami az új kontingens szabályozást illeti, nos, szeretnénk lehetőséget teremteni például nagyobb behozatalra, ami a mennyiségeket illeti, és a teljes behozatalt, nos, szerintem eltúlzottak az aggodalmak. Nincs olyan nagymértékű piaci jelenlétük a harmadik országbeli importőröknek. És most Buda képviselő úr felve, felvetésére reagálnék, nagyon szigorúan bíráljuk el ezeket a behozatalokat. Hm, alapos követelményeknek kell eleget tenni, vannak például különböző ellenőrzések a határokon, és egyéb ellenőrzések máshogy is megvalósulnak. Szeretnék egy példát is mondani. A legnagyobb húskereskedelmi vállalat nem hozhat be az Unióba szárnyas húst, mert nem voltunk elégedettek a működési feltételeivel, nem felelt meg az elvárásainknak és Szender asszonyt is szeretném biztosítani a felől, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük az, a behozatalokat, például a vámkontingensek területén is. Persze vannak kockázatok, az emberek nem szeretnek a Mercosurról hallani, de a Mercosur, amikor a Mercosur rendeletek hatályba léptek, azokban is szerepet játszanak biztosítékok, biztosítéki, biztosíték záradékok. Ami a fokhagyma kérdést illeti, a fokhagyma vámkontinges esetében Kínát kell figyelembe venni. Vannak különbségek a világpiaci árak, illetve a kínai árak között nagy különbségek lehetnek itt az árakban, és voltak itt komoly problémák a közelmúltban, úgyhogy nagyon óvatosak vagyunk, és próbáltunk, próbáltuk azt elérni, hogy az új rendszer az teljesen biztos legyen, hogy véletlenül se tegyük ki magunkat piaci torzulásnak, torzításnak vagy csalásnak. tehát próbáljuk elkerülni a, a kereskedelem eltorzulását, az is előfordult, előfordult például, hogy kínai fokhagymát Indonéziába vittek, és onnan hozták be az Európai Unióba. Az ilyen jellegű kiátszásokat is próbáljuk elkerülni, és ennyi lenne részemről, szívesen reagálok még további kérdésekre. Köszönöm szépen, hogyha más kérdés nincsen, akkor az ötödik napi rendi pontot lezárhatjuk. a delegált jogi aktusokról majd még beszélni fogunk. Most pedig a hatodik napi rendi pontnál járunk, és itt most a japonika rizs behozataláról lesz szó. De Castro kolléga kérdezett rá erre a témára, mert hogy változott itt a piac, 2018-2019-ben 213 százalékkal több behozatal történt, és az Európai Unióban nagy részt japonikarist termesztenek, főleg Olaszországban, és a kolléga érdeklődött, hogy a bizottság hogyan látja ezt a tendenciát, milyen fejlőd, milyen alakulásokkal nézve, alakulások előtt vagyunk, milyen változások előtt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen De Castro úrnak, hogy felvetette ezt a kérdést. Hát nem titok, hogy kényes kérdésről van szó, szinte havonta beszélünk erről a tagállamokkal a piaci bizottságban, és hát tényleg felül kell ezt vizsgálni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a piacok helyzetét. 1,7 millió tonna rizs termésére számítunk a mostani forgalmazási évben, egy kis növekedés az előzőhöz képest. Továbbra is nagyon függünk az importtól, az indika rizs leginkább, tehát nem a japonika rizsről van itt szó. Hogy nagyságrendet mondjak, 100 120 ezer tonna, 1,4 millió tonna évente. USA, India, Tájföld, Myanmar és Kambodzsa az érintett országok, az EBA országok, és Kína, illetve Vietnám, amelyekről néha megfeledkeznek. Tudják azt is, hogy biztonsági intézkedést vezettünk be, Ugye Myanmar és Kambodzsa esetében, ugye a bármit csak fegyvert nem közleményezés keretében, az Indika rizsre tavaly januárban vezettük ezt be, és három évig marad életben. Egyre csökkenő lesz az importvámok szintje, azt hiszem 175-től 125 euróig tonnánként a három év alatt, tehát 175, 150, 125 így fog csökkenni a szint. A sikerét ez a megközelítés már bebizonyította Kambodzsából az indikarizs esetében, és még a, ezzel a biztosítékkal együtt is nagyon jó hatása volt ennek, akkor is, hogyha azért a, a vám az igen komoly volt. És most ugye a japonika rizsről van szó, ez az agályok fő oka. A már import nagyon komolyan nőtt, 30 ezer volt 2018-ban, és 110 tonna 2019-ben, 110 ezer tonna 2019-ben, és ezt lényegében a teljes kép fényében kell megnézni, tehát általában nőtt az import 1,4 millió tonna évente, és a saját exportunk, ugye nagyon jövedelmező exportágazatunk van a japonik esetében, de ez kicsi az importhoz képest. A, az export igazából nem könnyítette nagyon a, a nehézségeken. Az árak azok továbbra is magasak azért, mert Európában a fogyasztás az továbbra is magas, tehát az, a szint, az a fogyasztás szintje nem csökkent. Havonként, ahogy említettem, vizsgáljuk a helyzetet a tagállamokkal, arra kérjük őket, hogy tájékoztassanak bennünket az árakról, hiszen ezek határozzák meg a piaci helyzetet, tehát hogyha látjuk, hogy jelentős változás történik, akkor van probléma, de egyelőre erre nem látunk bizonyítékot. Egyébként most fogadott el a biztos egy delegáltaktust, február 12-én. Tehát ez ugye múlt ö, héten volt, Kambodzsától megvontunk bizonyos van vámpreferenciákat a GPS rendszerben. Ez, ennek nem volt köze a piaci helyzethez, hanem ez ugye azért volt, mert az emberi jogi helyzettel nem vagyunk elégedettek Kambodzsában. És itt ugye különösképpen, ami a polgári jogok nemzetközi egyezményének a betartását illeti, és ez specifikus, nem tartozik ide a rizs, de hát ahogy mondtam, ugye ennek nem kell meglepetésnek lennie, mert ez nem óvintézkedés volt a piacokat érintően. És hát, hogyha valaki azt szeretné, és gondolom vannak olyanok, akik szeretnék, hogy megnézzük a, az egyéb óvintézkedéseket, ne csak az indika, hanem a japonika esetében is. A GSP rendeletben a 22-es cikk felhasználható. Az, ez Indika esetében erre volt, például a japonika rizs esetében még nem. Hogyha annak bizonyítéket látjuk, hogy a piac sérül, akkor a termelők és a tagállamok kell, hogy a bizottságot megkeressék, a kereskedelmi főigazgatóságban dolgozó kollégáimhoz kell fordulni, és ők már a múltban is bebizonyították, hogy ők hajlandóak és képesek is nehéz döntéseket meghozni, és ezeket a biztosítékokat életbe léptetni, de még nem tartunk itt, a helyzetet továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük. Sì, no, grazie al De Castro úr, köszönöm szépen, köszönöm a közkener igazgatónak ezt a tájékoztatót. Hát az világos, hogy ugye a delegált aktus, amelyre utalt, Eh, abból származik, hogy nem eh, voltunk elégedettek eh, ezen országokban az emberi jogi helyzettel, és így tovább. És hogy itt a termékek között nem szerepelt a rizs. Van ugye ez a védzáradék, és fontos egyébként kérdést is intéztünk a bizottsághoz ebben a témában. Tehát mi lesz, ugye hallottuk, hogy csökken ez a, fokozatosan csökkennek a vámok. El tudják képzelni, hogy, a, hogy ezután, a rizs után, hogyha a helyzet folytatódik, akkor a rizs felveszik ebbe a listába, vagy pedig más utat kell követnünk? Tehát a, a védzáradék, a védzáradék használatát? Tehát melyik legyen a megoldás a japonika rizs esetében. Köszönöm. Vielen Dank, Kollege Dorfmann. Dorfmann kolléga, tessék. Úgy vélem, elég pozitívan rajzolta meg a képet. Azt mondta, hogy nincsenek torzulások az európai rizspiacon, viszont ez egyáltalán nem így van. Az olasz piacon komoly problémák fordultak elő az elmúlt években, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy Európa néhány részében, például Észak-Olaszországban is a rizs nagyon fontos, fontos a táplálkozásban. És bizonyos területeken nem is lehet rizsen kívül mást termeszteni. Úgyhogy nem annyira rózsás a helyzet, ahogyan ön ezt lefestette. Egy-két évvel ezelőtt Myanmarban is, Kambodzsában is jártam, és teljes mértékben osztom a, az emberi jogi ag- aggályokat. Tragikus a helyzet, szinte diktatúra, dikt- diktatórikus rendszer épül ki az országban, és vám preferenciákra nincs is már jogosultsága, hiszen nem, nem egy szegény országról beszélünk, úgyhogy semmilyen indoklása jogos, nincs annak, hogy vám preferenciákat ítéljünk meg Kambodzsának. Úgyhogy gyorsabban kellene reagálni így az unió berkeiben. És a vám preferenciákat ki kell vezetni, és új megállapodásokat kellene kötni, például kereskedelmi megállapodásokat Kambodzsával. A rizs eset, ez a rizsre is vonatkozhatna, de vannak más termékek is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Agidár kolléga, tessék. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. A 2009-es rendelkezés óta csökkent az indika rizs importja Myanmarból, ugyanakkor 213 a nőtt a, japonik, a japonika rizs importja. Méghozzá nagy része ennek Spanyolországon keresztül lép az Európai Unióba. A kérdésem az az, hogy valóban hasznos-e az a fajta címkézés, amely a piacra kerülő összes rizs esetében alkalmazandó, és amely jelenlegi rendszer szerint hasonlít ahhoz, amit a tej szektorban használtunk. Ugyanis itt egy olyan rizsről van szó, amelynek az előadási módszere nem felel meg az európai polgárok által elvárt normáknak. Köszönöm. Merci, président, et merci Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak ezeket az információkat, amelyeknek hála kicsit pontosabban láthatjuk a helyzetet. Dortmund kollégámnak mondom, hogy, vagy vele egyetértem mondom, hogy nem kell alábecsülni a, mindenek a hatását az európai rizstermelőkre. Ez mutatja egyébként azt, hogy az élelmiszeripari termékek egy kicsit másképpen kellene, hogy legyenek kezelve, mint a többi termék, és itt ugye figyelembe kell venni a termelőket, ők pedig megszervezik magukat, azt szerint, hogy mi milyen döntéseket hozunk, hogy befolyásoljuk a termelési feltételeket, tehát ezt is mindig közelről meg kell vizsgálni. Ugyanúgy, mint a kollégáim, én is azt gondolom, hogy segíteni kell a meglévő eszközöknek a felhasználását, ezeknek a védzáradékoknak a felhasználását, amelyről beszéltek. A termelők is ezt kérik egyébként tőlünk, hogy ezek könnyebben lehessenek életbe léptethetők. És még egyszer, ugye azok a követelmények, amelyeket a mi termelőinkkel szemben támaszt, támasztunk, másokra is érvényesek kell, hogy legyenek tehát legyenek, legyenek kölcsönösek ezek a feltételek, és így tudnánk megnyújtatni az európai résztermelőket, számítunk tehát önökre, hogy egy picit robusztusabb választ, reakciót tudunk adni. Sandor. Oui, merci alors. Euh, Köszönöm szépen. A védzáradék aktiválása ugye az európai rizsimport esetében, hogy az indikarizsről van szó, egy jó dolog volt, hogy megvédjük az ágazatot, amely már így is eléggé kiszolgáltatott. De a helyzet nem optimális, ezt mindenki elmondta, azért, mert a japonika importja itt nem szerepel, és továbbra is befolyásolja, tehát a helyzetet Európában, továbbra is áramlik. És az eredeti kérdésem az az volt, hogy mondják el, hogy tervezzik-e, vagy tervezték-e, hogy reagálnak. És hogyha jól értettem, akkor arra várnak, hogy termelők forduljanak önökhöz, európai termelők. Tehát kérdezem, hogy meddig kell elmenni? Tehát milyen módon kell önökhöz fordulni, mikor fontolná meg a bizottság azt, hogy reagáljon? Vielen Dank. Ich... Köszönöm szépen. Nem látok más jelentkezni, úgyhogy akkor még egyszer megkérem igazgató urat, kellene urat, hogy reagáljon a kérdésekre. I think a, a common team raised. Úgy gondolom, hogy közös témát érintett több felszólalás, nevezetesen, hogy a piaci helyzet a tagállamokban, az érintett tagállamokban, különösen Spanyolországban és Olaszországban bizony nem jó. mindig is odafigyelünk arra, hogy bármilyen bizonyíték, ami azt mutatja, hogy a termelőink szenvednek, különösen, hogyha ez az importpolitikáinkkal függ össze, az kivizsgálást igényel, ezért hangsúlyoztam többször is korábbi megszólalásomban, hogy ezt gyakorlatilag havonta tárgyaljuk a tagállamokkal, és még mindig nem láttunk semmiféle konkrét bizonyítékot arra, hogy az áron tükröződne ez a piaci helyzet. Tehát végső soron csak akkor tudunk lépni, hogyha a lépéseinknek megvan a tényanyagbeli alapja, az nem elég, hogy a felek félnek attól, hogy esetleg rossz hatása lehet a piacra ez a helyzet. Természetesen nagyon nagy figyelemmel vagyunk az ügy iránt, és kérjük a polgárokat és a piaci részvevőket, hogy figyeljenek oda az ár ö, ö, problémákra, és általában a piaci torzulásokra, de egyelőre nem láttuk bizony, elég bizonyítékot arra, hogy lépjünk. Már használtuk ezt a bizonyos safeguard intézkedést az indika rizs import esetében, amely 2022 végéig egyre csökkenő mértékben alkalmazandó, hogy ez meghozabbításra kerül, azt majd meglátjuk, a piaci helyzettől függ, de minden ilyen tiszta vagyunk azzal szerintem, hogy ez az indika rizsre vonatkozik, és nem a japonikára. A japonika rizs esetében ugye az a helyzet, hogy milyen márból jön 30 e, e, ezer tonnáról a 110 ezer tonnára emelkedett az import. Persze nem szabad figyelmen kívül hagyni a többi tagállamot sem, a többi államot sem, tehát Kínát és Japán például, amelyek ugyancsak e, bővítették a, a japonika exportjukat, nem ugyan mért, nem ilyen mértékben, de és ráadásul Kína teljes mértékben kifizeti a, a, a százszázalékos vámtarifát. Tehát oda kell figyelni a japonikára. És úgy tűnik, hogy egyelőre nincs piaci összeomlás. Ami általában az import feltételeket illeti, valóban többen kiemelték, hogy oda kell figyelni a minőségre, a biztonságra, élelmiszerbiztonságra és így tovább, és eh, biztosítom neked arra, hogy erre figyelünk. Mondhatok példát is néhány évvel ezelőtt, és ezzel most említett országokra nem adok például a, be, e, e, tiltottunk egy eh, gombaölőszert, amelyet kifejezetten a rizs esetében használnak Indiában, és ez nagyon érzékeny kérdésé vált eh, a politikai és a kereskedelmi tárgyalásaink során és az indiaiak nagyon nagy nyomást gyakoroltak ránk, hogy ezt a hogy várjuk, hogy megkérdezték a tudományos alapját a döntésünknek, megkértek bennünket, hogy hosszabbítsuk meg a korábbi rendszert, és így tovább. De itt keményen ellenálltunk, mert úgy gondoltuk, meggyőződtünk arról, hogy meggyőződésünk volt, hogy a tudományos eredmény elfogadhatatlan kockázatot jelent a fogyasztóinkra nézve, tehát akár voltak ennek politikai következményei, akár nem, ennek a vegyszernek a betiltásához ragaszkodtunk. Ezt csak azért említettem, eh, eh, hogy eh, példázzam, hogy nem kötünk kompromisszumokat, hogyha ilyen problémák merülnek föl. Ami a nyomonkövethetőségi és címkezési eljárásokat illeti, itt megint csak meg kell várnunk a farm to, farm to fork nyilatkozatot, ami ugye a, a e, termelőtől a villáig, a e, mezőtől az asztalig e, stratégia kapcsán várható. Oda kell, hogy jönni és arra figyelnünk, hogy a, ezeket a garancia intézkedéseket, amelyek a kereskedelmi visszaélésekkel fűnek össze, illetve az emberi jogi elvárások teljesülését ne keverik össze egymással. már esetében sem. milyen már esetében ugye a másodikkal függtek össze a problémák az emberi jogi kérdésekkel, és nagyon óvatosan kell eljárnunk, és erre a bizottságban folyamatosan emlékeztetnek is, hogy ezek nem a kereskedelem védelmi indokkal kerültek elfogadásra ezek a szabályok. Kipsz. Nagyon köszönöm. Van-e még kérdés? Hogyha nincs, akkor mindenkit arra kérek, hogy kísérje figyelemmel továbbra is ezt a témát. Kedves kollégák, ledolgoztuk a mai napi rendet. Egy órával, majdnem egy órával előbb végeztünk a tervezetnél, és hát holnap folytatjuk a munkát reggel 9-től kezdve, szavazással kezdünk, és mindenkinek szép, kellemes estét kívánok!